Hyvää iltapäivää kaikille. Eh, tarkoitus on, että aloitamme ihmisoikeus. Igen, itt a ülésünkön reméljük, hogy mindenki helyet foglalt, üdvözölük vendégeinket, és eh, örülök, hogy eh, a kollégáink is itt vannak, és mindenki helyet foglalt már. Tehát szeretném bejelenteni, hogy miről lesz ma szó. Két fő témánk van, és az ENSZ emberjogi szervezetének vezetője van körünkben, és örülünk, hogy megbeszélhetjük azt, hogy mi történik az emberjogi családban, hiszen nagyon figyelemmel kísértük azt, hogy az ENSZ-ben mi történik az emberi területén az emberi jogokról. De még szeretnék néhány dolgot bejelenteni, hogyha megengedik. A berlini fal 20 éve omlott le, és ez egy nagyon lényeges nap az emberi jogok tekintetében, hiszen az NDK falai leomlottak. Az NDK összeomlott, az embereknek pedig jogai lettek. És a kettéosztás sok helyen volt érezhető, azonban Berlinben különösen, és most boldogok lehetünk, hogy az emberek elvették a rezsimtől a hatalom gyakorlást. És az is nagyon fontos, hogy vértelen volt ez a fontos nap. Szeretnék emlékeztetni még arra, hogy szerdán, november 11-én itt a parlamentben egy hivatalos eseményre kerül sor, a közép- és kelet-európai országok demokratikus átmenetére lesz szó 20 évvel ezelőtt. És azok, akik itt 1989. november 11-én született mert fiatalok fognak a parlament elnökével, Buzek elnökkel és az alelnökökkel beszélni, hogy mit jelent nekik Európa. Tehát ez 10 órakor lesz szerdán az A, B, 3G2-ben. Este, délután pedig Buzek elnök egy kiállítás nyit meg, amelynek címe 20 évvel korábban történt. Európa kokonainen ja vapaa. Tehát ekkor Európa 1989-ben ismét egyesülhetett. Az alkalomra eljön Václav Havel volt cseh köztársasági elnök is. Három órakor pedig hivatalos ülésre kerül szó e a mini plenáris teremben és a saját elnökünk Buzek úr szólal fel, és Václav Havel is tart majd egy beszédet ebből az alkalomból. Ennyit szóltam volna erről a fontos napról, de most szeretném elmondani, hogy mi történt a múlt ülésünk óta. Nagyon fontos lényeg, lény, tehát nagyon fontos pont az, hogy hogyan alakulnak az Egyesült Államokhoz fűződő kapcsolataink. És az Egyesült államok volt nagykövetével is tárgyalhattunk, és reméljük, hogy valamikor meghívhatjuk a Egyesült Államok új emberjogi állam titkár helyettesét, Posner urat, ő a Human Rights First nemzetközi szervezetet képviselte korábban. Ez egy nagyon lényeges szervezet, hiszen vannak olyan terveink, hogy a jövő évben Washingtonba küldünk egy delegációt a szakbizottságunkból. Az Európa Tanács ember jogi megbízottja Hammarberg Strasbourgban járt, és én és a Libe szakbizottság elnöke, López Aguilar és az emberi jogi megbízott a 27 európai tagállam és az Európa Tanács megbízott, akivel beszélt, ez pedig november 3-án volt. Az Európa Tanácssal való kapcsolataink különlegesek, nagyon fontosak, és az emberi jogi biztos egy fél év múlva ismét eljön hozzánk, hogy vendégeskedjen. Hágában is jártam röviden a Nemzetközi Büntető Bíróságnál. Nagyon érdekes volt, hogy Song elnökkel találkozhattam, és Fatu Pensuda asszonynal, aki a helyettes főügyész. Az Európai Unió támogatja a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság munkáját erkölcsileg és anyagileg is. Emlékezhetnék arra, hogy Kampalában tavasszal az ICC, illetve a római szerződés felülvizsgálati konferenciát tartják. Tehát jövőre és Szongi elnök is valószínűleg eljön ezelőtt hozzánk, hogy elmondja nekünk, hogy miről lesz majd szó. Mivel orosz emberjogi aktivisták is jártunk itt, szeptemberben is egy óriási dokumentációt hagytak itt, két vörös kötött könyvet, 200 oldalasat a csecsen emberjogi helyzetről elvittem magammal ezeket, és másodott is hagytam az emberjogi bíróságnál, illetve a hágai nemzetközi büntetőbíróságnál. Hiszen Csecsen földön háborús bűnökre sor kerül, emberi jogok megsértésére, és ez mindenképpen a hágai bíróság téma körébe tartozik. Ezen kívül szeretném még megemlíteni, hogy a török delegáció vezetőjével, Helen Flotre asszonynal, meghívtuk, tehát együtt Törökországba mentünk Al-Bashir szudáni elnökkel, és tudjuk, hogy Törökország tárgyal az Európai Uniós tagságról, és az Európai Unió támogatása nagyon lényeges. Most megnézzük, hogy ebben az állapotban hogyan haladhatnak tovább a tárgyalások Törökországgal, hogy vendégül látja azt a szudáni elnököt, aki ellen nemzetközi elfogató parancs van érvényben. Még röviden elmondanám, hogy Kaszak úr szerette volna elmondani, hogy az Európai Unió és Törökország között mi történt? Most itt arra gondolok konkrétan, hogy itt a közös vegyes bizottságban mi a helyzet? Köszönöm. Igen, tisztelt elnök asszony. Most az ankarai közös Európai Unió Törökország ülés. Mi történt? Itt elsősorban eh, arra gondolok, hogy hogyan haladnak a tárgyalások. Az Európai Bizottság jelentése, tehát a Törökországról szóló jelentésre gondolok természetesen, és a nyugat-balkáni országokról szóló jelentést eh, publikálták. Itt a 2009-2010-es bővítési stratégiáról van szó. Szót ejtettünk erről, ezen kívül török kollégáinkkal eh, megbeszéltük az idevágó kérdéseket, tehát elsősorban a politikai kritériumok eh, átültetésére gondolok, tehát hogy milyen politikai kritériumokat kell betartani egy csatlakozásnál. Ezen kívül az, em- az Európai Parlament Emberi Jogi Bizottságának látogatására is utaltam. Mindenképpen eh, örömmel vettük tudomásul, hogy azért történnek eh, pozitív dolgok Törökországban. Ezen kívül a miniszterelnök eh, aki demokratikus nyitást szeretne, és nagyobb átláthatóságot, ő természetesen a viták szélesebb körű megvitatásában érdekelt. Legalábbis mindig nyilatkozott arról, hogy ilyen jellegű megbeszéléseket kellene folytatni. Most úgy döntött, hogy a kurd másként gondolkozók visszatérhetnek Törökországba. A török kormány a kurd alakulatok ellen harcol, és igazából polgárháborús állapotok vannak. Nem híve polgárháborúnak a helyzetet, de mégis nagyon sok áldozatot követelt. Ezen kívül örömmel nyugtázzuk, hogy a különféle vallási kisebbségek is tárgyaló asztalnál ülnek, még mindig vannak problémák, azonban a különféle vallási kisebbségek helyzete, a keresztények helyzete is téma volt a tárgyaló asztalnál. Itt bizonyos nehézségeket is észlelhettünk. Kritikus felhangoknak is tanulni lehettünk. És pedig egy nagyobb méretű török médiacsoport ellen alkalmaztak szankciókat. Utaltunk már arra, hogy a sajtó és a véleménynyilvánítás szabadsága is sérült. Török kollégáink pedig arról is szóltak, hogy a férfiak és a nők egyenlő elvárása még nem vált valósággá. Ezen kívül egyéb érintett csoportokról is szó volt, mint például a homoszexuálisokról, és szót kell ejteni a szakszervezetek szabadságáról, a gyülekezési szabadságról, és nagyon sok ilyen témáról van még tárgyalni való. Ezeket a problémákat kidolgoztuk, és megpróbáltunk közös nyilatkozatot is létrehozni az emberi jogi kérdésekről. Azonban sajnos még nem sikerült konszenzust elérnünk, hiszen a török kollégáknak néha más elképzelései voltak, mint nekünk. És igazából nem tudtunk közös nyilatkozatot sem Köszönöm szépen, eh, Kaszak eh, Alelnök úr, Nin, most ha Hevi Alice is itt lenne, akkor megkérném, hogy szóljon, aki Madridban járt az AFED delegációval, hiszen eh, Madrid a következő soros elnökország fővárosa. De most még egy kis türelmet kérek, hiszen annyi minden történik, eh, hogy eh, szólnom kell a dolgokhoz. December 4-e péntek egy lényeges és érdekes nap lesz, hiszen a bizottság alelnökének a meghallgatása lesz, és nagyon jó lenne, hogyha minden tagunk el tudna jönni erre a meghallgatásra. Remélem, hogy ez egy olyan nap lesz, amikor mindenki el tud jönni, és akkor az emberi jogi kérdéseket is napirendre tűzhetjük. Ezen kívül még szeretném megemlíteni, hogy a múlt ülésen is szóltunk az üzbég esetről, és pedig itt konkrétan arról van szó, hogy Üzbegisztán októberben elhatározta, hogy reagál az Európai Unió követeléseire, és így az Európai Unió elhatározta, hogy az Üzbegisztánnal szemben meglévő fegyver embargót megszünteti. Tehát eh, ennek eh, nincsen eh, abban a tekintetben jelentősége, hogy egy tagállam ellenkezése is felboríthatja ezt. De a tanács döntése alapján ez egy eléggé vitás kérdés, tehát körülben még tíz olyan szempontot sorolnak fel, amely értelmében megsértik Üzbegisztánban az emberi jogokat. És hogyha Üzbegisztán a nemzetközi emberi jogi kritériumoknak nem felel meg, akkor ismét bevezetik ellene az embargót. Most az észak-koreai helyzetről szeretnék szólni, hiszen Észak-Koreában az a helyzet, hogy az ottani táborokban nagyon sokan áldozatul esnek a terrornak. A Christian Solidarity Network szervezett egy látogatást is. Nagyon érdekes nyilatkozatokat hallhattunk az emberektől, hogy mi történik az ottani táborokban. Jövő szerettük volna megvizsgálni az észak kóriai helyzetet, és Pitit urat az ENSZ részéről is meghívtuk, hogy jöjjön el hozzánk, és hogy számoljon be arról, hogy mi történik a kóriai félsziget éjszakai részén, és hogy hogyan lehet a nemzetközi szervezetek segítségével javítani a helyzeten. Múlt héten Stockholmban az Európai Uniós ország közötti emberi jogi megbeszélésre került sor, és ott a konzultációk során november 30-ára halasztották el a következő megbeszélést. Ezen kívül még megállapítást nyerhetett, hogy az ellenzék ismét új áldozattal rendelkezik. Október 25-én gyilkoltak meg egy ellenzéki aktivistát. Úgy gondolom, hogy tényleg szót kell ejtenünk ezekről az esetekről, hiszen a helyzet pillanatnyilag nagyon rossz, rendkívülinek nevezhető. Jövő héten remélhetőleg találkozunk Milinkievics úrral, a fehér orosz ellenzék vezetőjével, aki 2006-ban Szaharov díjat kapott az Európai Parlamenttől. Meghívtuk őt és társait, és pedig november 17-én 16 óra 30-kor a szakbizottságunk tagjait mindenképpen szeretné látni, Milinkievics úr. Ezen kívül azt szeretném még megnézni, hogy a plenáris ülés elfogadta az emberi jogokkal összefüggő állásfoglalást, ebben minnyájuknak szerepe volt. Elmondtam, hogy a jelenlegi szankciók Gíneával kapcsolatban, hiszen katonai hunta van, uralmon nem marad, és Tisztázni kell, hogy mi történt Konakriban, hiszen súlyos emberjogi sértések történtek, és itt tömeges rablásról, gyilkosságról, nemi erőszakról volt szó. És az emberjogi aktivistákat még mindig elnyomják, az ellenzék vezetői eltávoztak Gineából, hiszen otthon nincsenek biztonságban. Úgy gondolom, hogy most kész vagyunk ezzel a bevezető résszel, és szeretnék a négyes pontra áttérni. Most pedig a négyes pont révén szeretném elmondani, hogy az Emberi Jogi Tanács első három évének milyen értékelés lehet. Alexan Möven vezeti az ENSZ Emberi Jogi Tanácsát, és szeretném most üdvözölni Erik Tisztunet is itt van körünkben, aki az emberi jogi biztos hivatalának a vezetője. Ezen kívül állampolgári szervezetek képviselői is itt vannak. Az volt a célunk, hogy eh, már október közepén megbeszélést tartunk, de Fan Möven nagykövet nem ért rá, nagyon fontos dolga volt a saját területén a Goldstone jelentéssel foglalkozott, és valószínűleg ez a Goldstone jelentés a mostani beszámolójában is elő jön. De nagyon fontosnak tartom megemlíteni, hogy nagyon jók a kapcsolataink az emberi jogi tanácsal, és rendszeresen látogatjuk egymást. Szeretném még azt is elmondani, hogy 2008. januárban az Anikinen jelentést hagyta jó az Európai Parlament, ez pedig lehetővé tette az emberi jogi tanács kifejlesztését, és mindenki megkapta az erről szóló anyagot. De most mindenképpen azzal kezdjük, hogy Fán Műven nagykövetnek átadjuk a szót. Parancsolja! Thank you, Madam Chair, Madam Chair. Köszönöm szépen! Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra az, hogy itt lehetek ma a körükben. Nagyon hálás vagyok azért, hogy létrejöhetett ez a mai párbeszéd, az Emberi Jogi Elbizottság tagjaival, képviselőivel. Én vagyok az Emberi Jogi Tanács elnöke, és nagy örömömre szolgál az, hogy beszámolhatok az Emberi Jogi Tanács tevékenységéről. Nyomon követjük, hogy már nagyon régóta odafigyel a mi munkánkra, az Európai Parlament albizottsága odafigyel arra, hogy hogyan vizsgáljuk, hogyan védjük az emberi jogokat, szabadságokat. Az ENSZ legfőbb emberi jogi fórumának elnöksége nem könnyű feladat, és nagyon komolyak az elvárások is a különböző, különböző megfigyelők részéről. A a 60 per 251-es határozattal előadotta fel az ENSZ az emberi jogi tanácsot. Azóta nagyon, nagyon sok minden történt már, és minden lehetséges alkalmat megragadunk arra, hogy felülvizsgáljuk tevékenységünket, jav, javítsuk ezt. Nagyon sok ilyen különleges, nagyon sok különleges ülést is tartunk, interaktív párbeszédet szervezünk különböző független szakértőkkel, és odafigyelünk az összes súlyos emberi jogi sértésre. Több mint 80 ország vett részt a szokásos rendszerinti emberi jogi felülvizsgálatban, ebbe beletartozik 11 Európai Uniós ország is. A tanácsnak bizonyítania kellett, bizonyítania kellett azt, hogy igenis képes arra, hogy eredményekkel szolgáljon. Éppen most írtam, tértem vissza New Yorkból, ahol a ENSZ közgyűlésén, közgyűlés előtt mutattam be az eredményeket. A vizsgált időszak azt gondolom, hogy az emberi jogi tanács szempontjából hasznos, hiszen nagyon komoly anyagot mozgattunk meg, illetve képesek voltunk arra is, hogy innovatív viselkedést mutassunk fel. Most pedig nézzük meg részletesebben, hogy az október másodikán, 2009. október másodikán vég, véget ért emberi jogi konferencián mi történt. A tanácsnak akkor volt a rendes ülése nagyon tartalmas háromhetes időszak volt ez, és azt gondolom, hogy pozitív eredményekkel szolgált. 12 ülést tartott a tanács ez alkalommal. Különböző jelentéseket vizsgáltunk meg, illetve párbeszédet folytattunk. Például a főképviselő fegyveres konfliktusokkal foglalkozó megbízottjával, illetve a Szomáliával foglalkozó fő megbízottal. A különböző migránsok helyzetét is megvizsgáltuk, azok olyan migránsokat vizsgáltunk meg, helyzetet vizsgáltunk meg, akiket fogva tartanak. Illetve egyéb különleges jelentésekre is odafigyeltünk. Még egy dolgot szeretnék elmondani. Ez pedig az, hogy nagyon jól kvalifikált szakértőket neveztek ki a szudáni kérdés megvizsgálására, illetve az emberi jogi kérdések megvizsgálására általában. Például Kambodzsával és Burundival kapcsolatban is nagyon jók a szakértőink. A tanács, a tanács Navipila asszonytól, az emberi jogi főképviselőtől beszámolót kapott arról, hogy mi az emberi jogok általános helyzete. Az Európai Unió Burmában, vagy a burmai vagy mári politikai foglyok helyzetéről egy állásfogás tervezetet nyújtott be, ezt meghallgattuk, illetve a hondurasi helyzettel kapcsolatban is kaptunk egy ilyen állásfoglalás tervezetet. A tanács tagjai, illetve a megfigyelők megvizsgálták a Goldstone jelentést is, ezt megtárgyaltuk. Interaktív párbeszédet folytatunk ennek a küldöttségnek vagy missziónak az összes tagjával, illetve elfogadtunk egy állásfoglalást tervezetet a kelet-jeruzsálemi helyzetről. Ezzel kapcsolatban a végleges jelentést a következő rendesülésen fogadjuk meg. A Goldstone jelentésről márciusban a 13. rendes eh, sem fogadjuk majd el a végzetes, eh, a végső eredményt. Ezen kívül még 16 jelentést vizsgált meg ezen rendes ülés alatt a tanács. Itt van, ezek között ott van például a csillei, vietnami, afganisztáni vagy a jemeni helyzet tárgyalása. Az ülés, ülés lezárásával összesen elmondhatjuk, hogy 31 szöveget fogadtunk el, számos területre kiterjednek ezek. Például a vélemény szabadságával kapcsolatban, a nők ö, megkülönböztetésével kapcsolatban, illetve az ivóvíz ö, elérhetőségével kapcsolatban fogadtunk el szövegeket. Van egy olyan kedvez, kezdeményezés, amelynek az én feladatomhoz van közvetlen köze, Konszenzusra elfogadtunk egy határozatot, melynek az a lényege, hogy felállítunk egy munkacsoportot, és ez a munkacsoport azt fogja vizsgálni, azt fogja megvizsgálni, hogy lehet-e javítani a tanács munkamódszerét. Hogyan lehet például jobban fölkészül, hogyan lehet jobban felkészülni a tanácsülésekre. Tehát eljárási kérdéseket fog vizsgálni ez a munkacsoport. És a 60 per 251-es határozat, tehát ez a határozat, amely fölállítja, ami létrehozza ezt a tanácsot, most eznek is meg, azt is megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet ennek jobban eleget tenni. Az el, a elkövetkezendő időszakban én fogom ezt a munkacsoportot felügyelni, utána pedig az utódom természetesen meghallgatjuk a munkacsoport résztvevőinek következtetését, véleményét. Természetesen ezzel párhuzamosan folytatódik a felülvizsgálati folyamat, és a közösen létrehozott, illetve az a mandátum, amiben mindenki egyetért, ez mindenképpen folytatódik. Természetesen az összes érintett féllel egyeztetni fogunk ebben a tekintetben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, képviselők, elnök asszony! Az Emberi Jogi Tanács természetesen nagyon komolyan veszi azt, hogy mandátumát teljesítse, betartsa. Rendszeres időszakonként üléseket tartunk emberi jogok kérdésében. Tudom, hogy nagyon szorosan nyomon követik a tanács munkáját, és Tudom, hogy pontosan tudják, hogy hogyan működik a mi tanácsunk, és ezért nagyon nagy érdeklődéssel olvastam el az önök jelentését, illetve a parlament állásfoglalását, amelyet január 13-án fogadott el az Európai Parlament. Önök nem tök, nincsenek teljesen megelégedve azzal, ahogy a dolgok alakulnak az emberi jogi tanácsban. Szeretném meg, most megragadni az alkalmat arra, hogy egy kicsit tágabb értelemben vizsgáljuk a, az emberi jogi tanács munkáját. Nem egyes témákat szeretnék most kiragadni, hanem szeretném azt fölvázolni, vagy elmagyarázni, hogy nem, miért nem tudott mindig megfelelni a tanács az önök elvárásainak. Azt gondolom, hogy így jobban ki tudjuk használni azokat a, ki tudjuk használni azokat az esélyeket, melyek lehetővé teszik, hogy a mandátumokat jobban, mandátumoknak jobban eleget tudjunk tenni, hogy jobban meg tudjuk védeni az emberi jogi sértések áldozatait. Nagyon hosszú és nehéz tárgyalások után döntött úgy, a, döntött úgy a, az ENSZ közgyűlése, hogy 2006-ban felállítja az emberi jogi tanácsot. mindenképpen megjelenik az emberi jogi tanácsban az emberi jogok egyetemességének védelme. De az, a közgyűlésnek nem volt egyértelmű a véleménye a tekintetben, hogy pontosan hol is helyezkedik el az emberi jogi tanács az ENSZ struktúrájában. Ezért volt nehéz a mandátumot megalkotni, illetve ennek eleget tenni. A tagállamoknak tehát eltérő a véleménye ezzel kapcsolatban, a nézeteik eltérőek, és sokszor ezt a regionális politikai szempontok is befolyásolják. Néha a tagállamok, az ENSZ tagállamai maguk sem tudják értelmezni az emberi jogi tanács szerepét, illetve technikai segítségnyújtásban, tehát emberi jogi esetekben, technikai, jog, technikai segítségnyújtásban sem mindig egyértelmű a helyzet. De természetesen az emberi jogi tanács nem légüres térben mozog. A különböző országokban tapasztalható körülmények mindenképpen a mindennapi munkában is befolyásolják a mi munkánkat. A kérdés tehát az, hogy hogyan segíthetnénk a tagállamoknak abban, hogy ne feledkezzenek el arról, hogy mi is a tanácsunk mandátuma. Hogyan lehet azt elérni, hogy a tanácsunk valóban fórumot, fórum lehetőséget adjon, tehát hogy párbeszéd alakulhasson ki az emberi jogi kérdésekről. Hogyan tudjuk meggyőzni a tagállamokat arról, hogy az emberi jogi problémák azonosítása, illetve a monitoring mindenképpen összekapcsolódik a technikai és egyéb segítségnyújtással. Ismét angolra vált a hozzászóló. Hölgyeim és uraim, azt gondolom, hogy együttesen kell ezekre a kérdésekre válaszol, ezeket együttesen kell megválaszolni. Eljárási és szervezési kérdéseket is vizsgálunk ezzel kapcsolatban. Tudjuk, hogy mandátumunk igen korlátozott, de mindenképpen szeretnék eleget tenni kötelességgel mennek, és ennek keretében konstruktív dialógust szeretnék kialakítani minden emberi jogi kérdésben. Semmilyen öm, öm, tehát amikor arról van szó, hogy milyen kérdéseket, milyen emberi jogi ö, sértéseket vegyünk fel a napirendre, akkor nem szabad, nem szabad semmilyen szelekciós kritériumot alkalmazni. Ez egy egyetemes kérdés ahogy már többször is elmondottam, mindenképpen, megszere, mindenképpen hidakat szeretnék kiépíteni a különböző csoportosulások között. Elnöki posztom arra is kötelez, hogy megpróbáljam, és mindent megtegyek azért, hogy független, a tanács függetlenségét garantáljam. Az emberi tanácsnak, természetesen, jogi tanács természetesen egyfajta hozadott értéket is képvisel, és, és én mindent megteszek, megteszek azért, hogy az emberi tanács, emberi jogi tanács egyes mechanizmusai a lehető legjobban működjenek, illetve a lehető leghitelesebb és leghatékonyabb módszerekkel tudjunk dolgozni. Arra is ígéretet teszek, hogy a civil társadalom a lehető legnagyobb mértékben részt vegyen a tanács munkájában különböző civil, ters, te, civil szervezetek képviselőivel, illetve emberi jogi szervezetek képviselőivel találkozom rendszeresen. Meggyőződésem az, hogy rendkívül fontos az, hogy újra és újra tájékoztassuk arról, az emberi, eh, arról a tagállamokat, hogy mik az emberi jogi kötelezettségeik ezzel szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy az emberi jogi tanács hatékonyan működjön, hogy a bizalom szelleme jellemezze, illetve hogy konstruktívan tudjon me problémákat megoldani. Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Az új emberi jogi tanácsnak nagyon fontos a szerepe. Ez meggyőződésem. Ebben a mi társadalmunkban mindenképpen jobban oda kell figyelni az emberi jogok tiszteletben tartására, illetve az alap jogok tiszteletben tartása. De arra is oda kell figyelnünk, hogy ez az új grémium hogyan fog működni. Azt gondolom, hogy nem tud majd az összes elvárásnak egyből megfelelni. Genfi munkánk csak akkor lehet hasznos, hogyha realisztikusak az elvárások, hogyha az emberi jogi tanács mechanizmusait jól használjuk fel, jól használjuk ki, hogyha jó az együttműködés a tanács és más ENSZ szervek és ügynökségek között. Arra kérem ezért, tehát önöket, tisztelt képviselők, hogy a jövőben is tekintsék kiinduló pontnak az emberi jogi tanács mandátumát. arra is szeretném önöket megkérni, hogy, hogy emlékeztessék arra harmadik országokbeli kollégáikat, hogy milyen kötelezettségvállalásokat tettek, illetve, hogy milyen ajánlásokat fogalmazott meg az ENSZ velük kapcsolatban. Miután hatékony multilateralizmus szeretnénk elérni, ezért más tagállamokhoz, más tagállamok felé, más államok felé is kinyújtjuk kerünket. Illetve az EU-nak mindenképpen el kell mondani a harmadik országok felé is emberi jog, illetve beszélni kell mindenképpen a harmadik országokkal való kapcsolatban az emberi jogi kérdésről. Megköszönöm a figyelmet, köszönöm szépen. Kiitos erittäin paljon. Köszönöm szépen. Nagykövet úr, a konkrét ajánlásokról, a jelentésünk konkrét ajánlásait ön átvette, legalábbis megpróbálta átvenni, alkalmazni pont, próbálta. Az 58-as pont pedig azon központi kérdésekkel foglalkozik, amelyeket az Európai Parlament az Emberi Jogi Tanács munkájában ki szeretne emelni. Voltak éppen itt nem másról van szó, mint arról, hogy az emberi jogi tanács különböző mechanizmusai egymástól függetlenek maradjanak meg a jövőben is. Ritisztone urat, úrnak szeretném megadni a szót, aki a emberi jogi külön megbízott irodájának vezetője parancsoljon. Elnök asszony, mondja Tisztuné úr, igen tisztelt képviselő hölgyek és urak, ez nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezen véleménycserében magam is részt vehetek. Meg szeretném köszönni az elnökasszonynak és az albizottság minden tagjának a meghívást, amely jó időben jött, hiszen most kezdődik az emberi jogi tanács munkájának áttekintése. Ezen felül pedig mind a fő megbízott, mind pedig a irodájának vezetője, aki mellettem ül, üdvözletét át szeretném adni, és nagy örömmel tekintünk a kapcsolatok elmélyítése irányába. Ezt a lehetőséget Arra is felhasználom, hogy a tanács soros elnökének is köszönetet mondjak. Mindig eh, nagy megtiszteltetés számunkra, hogy mellette ülhetünk, vagy itt, eh, vagy pedig a tanács különböző ülésein. Hogy kezdjem munkámat azzal, hogy egy-két pozitív elemet szeretnék kiemelni a tanács működése kapcsán. A bizottságtól a tanácsig való elmozdulás nem volt egy könnyű feladat a nemzetközi kapcsolatok nehéz időszakában történt ez meg, és egy olyan időszakban, amely semmiképpen sem támogató volt a multilateralizmus irányába. Számtalan ülés, alülés, kezdeményezés és tanácskozás történt. A 62-251-es határozat valóban siker volt, és az volt a cél, hogy ne veszélyeztessük a reform további elemét. Ennek a határozatnak az elfogadása a tanács, az a határozat elismerte a tanács emberi jogok védelmében folytatott munkáját, magasabb státuszt adott neki, több találkozási időt biztosított, és a küszöbb értéket is a sürgető ügyek létrehozására csökkentett az úgynevezett speciális ülések során. Az univerzális áttekintés, a munka áttekintése egy fontos stáció munkánkban, az ENSZ tagállamai, 192 tagállama négy évente kell, hogy egy jelentést nyújtson be, ezt utána a tanács egy nyílt ülésen vitatja meg, és az iroda által elkészített a civil társadalom véleményét is figyelembe vevő valamint az ENSZ speciális jelentéstevőinek jelentését is figyelembevő dokumentumokkal egészítik ezt. A tanács idáig nem kevesebb, mint 80 ilyen jelentést vizsgált meg, és a szóbeli vagy írásbeli módon adta ezt tovább a tanácsnak, kis országok is fontos szerepet játszottak, Tuvalu például, aki Genfbe jönnek most el. Komoly nemzetközi előkészületek történtek, az úgynevezett trojka munka is elindult, magas szintű résztvételt biztosítottunk a tagállamoknak és a megfigyelő államoknak, és jelentős szereppel bírnak az ajánlások. A tanács nagy rugalmasságról és tanúbizonyságot tett a sürgető ügyek megvitatásában, a speciális ülésszakok összehívásában, 12 ilyen ülésszakra került sor, és a különböző penelek összeállításában is fontos előrelépés történt. Az ENSZ tanács tehát speciális üléseket is tart, és egyre több időpontot biztosítunk ezek számára a fő megbízottal való együttműködés, amelyről az elnök is beszélt, egyre struktúráltabb lett, és rendszeresen informál bennünket, egy sor delegációt küldünk ki, és a fő megbízott is figyelembe veszi a tanács munkáját. A legutóbbi szeptemberi közgyűlésen a bizottság tájékoztatta a tanácsot 42 ország emberi jogi helyzetéről, ami pedig Európát illeti a sok országban a romák helyzetéről, valamint a bevándorlók helyzetéről szólt a jelentés. Azaz tehát a tanács tökéletesen működik? Nem. Ezt azért nem mondhatjuk. Kérdezzék meg a bármilyen más emberi jogi szervezet, épp úgy az emberi jogi tanács is nagy kihívások előtt áll. Nem akarok olyan kérdésekkel foglalkozni, mint a tanács státusa, amely elsősorban tanács, tagállami hatáskör, bárhogyan is döntsön jövőre az ENSZ közgyűlése, mi, mint eh, titkárság, hivatal a legjobb munkát fogjuk végezni annak érdekében, hogy a tanács jól végezze a munkát. A fő megbízott egy-két elemet kihangsúlyozott, amelyet, amelyről beszélni szeretnék, és ezek közül szeretnék egy-kettőt kiemelni. Először is. Szükség van arra, hogy a tanács átfogóbban tudjon dolgozni azokról a kérdésekről, melyekről a fő megbízott, mint krónikus emberi jogi sérelmekről beszélt. Fontosak a speciális ülések, és a tanács az emberi jogi helyzetek tekintetében a nemzeti szinten kihívások előtt áll. A fő megbízott az informáláson túl sok olyan országról beszélt, ahol emberi jogi problémák merültek fel. Persze ez egy filozófiai percepción alapszik, jelesül azon, hogy egyetlen állam sem úszhatja meg az emberi jogok lábbal tiprását, nincsen olyan térség a világnak, ahol az emberi jogokkal a fityet lehetne hányni, ez tehát az alapfilozófiai munkánknak a tanács nemzeti szinten foglalkozik az emberi jogi kérdésekkel, vagy az általános viták kontextusában, vagy speciális éléseken, vagy pedig a speciális jelentéstevők jelentésén alapulva, vagy pedig az UPR-rel való együttműködése során. Az utóbbi területen, tehát az UPR processzusban a toolbox, vagy a szerszámos láda, amely nem változott meg a bizottsági időkhöz képest, most a tanács is ugyanezekkel az eszközökkel rendelkezik, tehát ezek az eszközök abban merülnek ki, hogy a tanács mindig politikus, de ugyanakkor figyelem középpontjában is van. Természetesen a politikusság tekintetében módosítani lehet a helyzetet, és üdvözlöm az előző elnök és a jelenlegi elnök erőfeszítéseit, hogy minden tanácsot, minden tagot felszólítson, hogy a, a teljes vissza, vita keretén belül maradjon. De természetesen a politika betűremkedik a területre. Fontos azonban a teljes folyamat, és biztosítani kell, hogy a tanács rugalmas legyen, és minden egyes emberi jogi kérdést hatékonyan és célirányosan vitathasson meg. Másodszorban a rugalmasság amelyről beszéltem, nem korlátlanul kiterjeszthető a fő megbízott. Többször hangsúlyozta, hogy nincs értelme azoknak a különüléseknek, amelyeknek nincs speciális eredménye, és éppen ezért esetleg elnöki közleményeket kell alkalmazni. A kreativitásnak mindig helye van a munka mechanizmusainak új kitalálásában, akkor, amikor országspecifikus vagy emberi jogi specifikus módon dolgozunk. Széles, és innovatív módon kell dolgoznunk. Nem kell úgy gondolkoznunk a tanácsról, mint egy klasszikus ENSZ szervezetről, amely a gyönyörű Genf városában eh, párszor ülésezik évente. Nem, a tanács legyen ennél sokkal több. Legyen a tanács egy fórum, amelyben plenáris ülések és eh, alülésekre kerül sor, és több száz képviselő, a civil társadalom képviselő és a médiumok is részt vesznek az ülésen. Így kell látni a tanácsot. A fontos rugalmasságot, rugalmasság befolyásolhatja a tanács munkáját. Fontosak a penelek, de fontos, hogy a modalitásokat a legjobban kidolgozzuk világosan hely, javult a helyzet a bizottsági időkhöz képest, de jobb részvételt kell biztosítani a civil társadalom, az ügynökségek és a más szereplők számára. Fontos, hogy a panelistákkal való interakciót, szigorúan, hogy magyarul mondjuk, tehát a panelistákkal való interakciót megerősítsük. Nagyon fontos lesz ez a munka szempontjából, és nagy örömmel tekintek a jövőbe, eh, illetve figyelek az önök felvetéseire ezen a területen. A panelek kitta kibővítése márciusra egy negyedik elemhez vezet bennünket, amelyet úgy foghatnánk össze, hogy hogyan lehet a tanácsot, mint hagyományos ENSZ testülettel bánni, ezek az általános viták, az általános vita tipikus ENSZ közgyűlési vitamódszer, ahol minden tagállam minden napi rendi ponttal kapcsolatban kifejtheti a véleményét. A civil társadalom azonban e tanács munkájában bevonásra kerül, és ez nagyon fontos. Ugyanakkor ez nagyon sok időt vesz igénybe, és nagyon munkaigényes. Fontos tehát, hogy a kérdéssel foglalkozzunk, és közelebbről meg kell vizsgálni a munkamódszerünket és a éves munkaprogramot. Van itt egy másik elem is, az UPR jövőjét illetően. A figyelem homlok terébe a follow-upnak kell kerülni, az ajánlások nyomon követésének tehát. A review minden részvétele, résztvevője megkapja az UPR jelentéseket, figyelembe véve, hogy hány száz, akár ezer ajánlást tesznek, láthatjuk, hogy milyen nagyon komoly nyomonkövetési munkát végeznek. Ez általában 23 és 40 ezer ajánlásra terjed ki a évente. Mindenki számára nagyon nagy kihívást jelent ez. Fontos, hogy megtaláljuk azokat az eszközöket, amelyekkel átalakíthatjuk a munkát, és bevonhatjuk az összes szereplőt úgy, hogy a technikai együttműködési programok és a együtt gondolkodás is működhessen. A ház vagy az ház gondolata megjelent néhány évvel ezelőtt is felvettem, hogy nem kellene visszatérni az ház a clearing ház gondolatához. Fontos, hogy a spe- specializált ügynökségek, az intergovernmentális vagy kormányközi ügynökségek is jó munkát végezzenek, és nagyon fontos, hogy az UPR ajánlásait is figyelembe vegyük, hiszen a 120 ajánlás fontos, átlátható rendszerbe kell, hogy kerüljön, és természetesen ezekre is ki kell, hogy terjedjen az áttekintés. Elnök asszony, zárom mondandómat. Nagy érdeklődéssel figyelek az, az önök albizottságával való véleménycserére, és azokkal a gondolatokkal, amelyeket felvetettem, ezeket nyilvánvaló a fő megbiztos irodája meg pontosítani fogja, de úgy hiszem, hogy ez alapján lehet megfelelő ajánlásokat tenni a Tamás számára de bármiben is történik megállapodás 2011-ben, ahogy az elnök mondotta, nagyon fontos, hogy pragmatikus megközelítéssel dolgozzunk, fókuszáljunk a munkára, és a civil társadalom és a potenciális emberi jogi áldozatok igényeire és hangjára is figyeljünk. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm kedves Tisztonét úr, ezekért a nagyon érdekes és konkrét javaslatokért, amelyeket kell az emberi jogutanás munkájáról szólt. Mielőtt megnyitom a vitát, megadom David Nicholsnak az Amnesty International nevében a szót. És Hammerselt kép um, úrnak a tanács részéről is megadom a szót. Előbb Nikolz úr kapszott, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, megköszönöm, hogy lehetőséget kapok arra, hogy reagáljak a nagykövet észrevételeire. Az EU az egyik legkomolyabb támogatója az Emberi Jogi Tanácsnak és az Európai Parlamentnek is nagyon fontos a szerepe ebben. Az Andrikéne jelentés volt például egy ilyen fontos mérföldkő az év elején, illetve Genfben nagyon, nagyon komoly delegációt küld az Európai Parlament. Ezt a támogatást azonban folytatni kell, tehát a jövőben is, a felülvizsgálat alatt is szükségünk van erre a támogatásra. Számos észre, számos felvetést készítettünk, amely fontos lehet az, ember, az Európai Parlamentnek, illetve a nagykövetnek is, illetve hát az is kérdéses, hogy a felülvizsgálatra hogyan fog reagálni majd az EU. Először is hadd szögezzem le, hogy most nagyon nehéz jól felülvizsgálni az emberi jogi tanács fejlődését, hiszen gyakorlatilag csak most zártuk le az emberi tanács munkájának első évét, és ez az első év az első évből, évben nagyon sok energiát folytattak a belső ügyek tisztázására, úgyhogy a hatékony, az igazi, valós emberi jogi munka viszonylag kevés volt hogy most még egyszer befelé forduljunk, még egyszer megnézzük a belső folyamatokat, hogyha ezzel foglalkoznánk, akkor megint elterelnénk a figyelmet az emberi jogi tanács igazi munkájától. Ugye a nagykövet az imént elmondta, hogy az, a lígy, az, az egyik fontos kvalitása ennek a felülvizsgálatnak, hogy ne terelje el a figyelmet az igazi munkától. azt is ki kell értékelni, hogy a tanács által elfogadott kitételek mennyiben valósult. Jelenleg az a gondja a tanácsnak, hogy a mandátumát és a konkrét munkáját nem mindig tudja összeegyeztetni. Például egyes országokban az emberi jogi tanács nem minden alkalommal tudja az emberi jogsértéseket megvizsgálni a különböző országokban. De itt nem a mandátummal van gond, nem a tanács mandátummal van a gond, hanem hogy ezt nem tudják hatékonyan megvalósítani, nem tudják kihasználni ezt a mandátum, mandátumot. Ahogy ezt a múlt példái is mutatják, hiszen tanúi voltunk, hogy hogyan épült ki ez a tanács, a leghatékonyabb módja a felülvizsgálatnak az informális megbeszélés, nem pedig a formális munkacsoport. Az első évben két teljes ilyen ö, belső építési vagy strukturális csomagot dolgoztak ki, de ez túlságosan rigidnek mutatkozott. Most arra lenne szükség, hogy javulás álljon be, és hogy azért érintett felek, a résztvevők valóban ö, őszinte párbeszédet alkossanak ki, illetve folytassanak le ezzel kapcsolatban. Ugye fontos az, hogy az Európai Uniónak pontosan mi lesz a szerepe ebben a felülvizsgálatban. A tanács és a tagállamai nem szabad, hogy megvárják a felülvizsgálat végét, még előtte, vagy már e közben, felülvizsgálat közben javítani kell az emberi jogi tanács munkáját főleg azzal kapcsolatban, hogy hogyan dolgoznak, mi a munkamódszere az emberi jogi tanács tagjainak. Nagyon komoly diplomatikus deficitről beszélhetünk a tanács munkájában. Az emberi jogi kérdések nagyon komolyak, de az emberi jogi tanács munkája nem mindig tud ezekre reagálni látható, hogy egyfajta tömbösödés valósul meg az emberi jogi tanácsban, és ennek a dinamikája néha nem segíti a munkát, hanem éppen háttérbe szorítja ezt. A felülvizsgálatnak oda kell arra is figyelni, hogy hogyan lehet ezt javítani, tehát a munkakultúrát és a munkamódszereket hogyan lehet javítani. Ami az EU munkáját, munkamódszerét illeti a tanácson belül, ezzel kapcsolatban némi javulásról számolhatunk be, de nagyon fontos, hogy a rugalmasságot növeljük, illetve hogy egyes területekre, munkaterületekre jobban odafigyeljünk. Vannak olyan vannak olyan alkalmak, vagy olyan ügyek, amelyekkel kapcsolatban az EU tagállamok nem tudnak semmilyen egyetértést elérni. Nos, ezeket a padhelyzeteket kéne tudni megoldani. Bizonyos esetekben az az első, első számú célkitűzés, hogy, az, hogy a tanács EU államai meg tudjanak egyezni, tehát legyen közös álláspontjuk. A Goldstone jelentéssel kapcsolatban is a vitán is, tehát az első tanácsülésen, és utána pedig a közgyűlésen is, többször is ez a fajta tömbösödés megmérgezte a vitát. Nagyon fontos lenne tehát milyen területen alapvető változást elérni. Jobban oda kéne figyelni például az emberi jogi ö, jogsértésekre, olyan esetekre gondolok leginkább, ahol rendszeresek ezek a jogsértések. Nagyon jó lenne, hogyha nagyobb számú elnöki nyilatkozat, elnöki sajtónyilatkozat lenne, több állásfoglalás, határozat, illetve az is fontos lenne, hogy megkönnyítsék azon civil szervezetek számára a kommunikációt, illetve a hozzáférést, akik nem képviseltetik magukat Genfben. Nagyon fontos lenne tehát az, hogy átlátható legyen a tanács a civil szervezetek számára is. Még egy dolgot szeretnék mondani. A um, egyetemes felülvizsgálattal kapcsolatban. Nos, Ugye meg kell, mindenképpen meg kell azt nézni, hogy ennek a felülvizsgálatnak az ajánlásait hogyan használják fel, tehát hogyan fogadják. Az UPR-nek a módszer, tehát az upr nek a jelentősége ezért fontos, hiszen az ajánlások mérföldkövek, tehát ezekre később is visszautalnak, ezek nagyon fontos viszonyítási pontok, meg kell vizsgálni azt, hogy az Európai Parlament például hogyan tudja, ezek, hogyan tud jobban megfigyelni például ezeknek a felülvizsgálati ajánlásoknak. Köszönöm szépen. Kiitos oikein paljon Amnestille ja herra Nikosille näistä tärkeistä. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a kritikus, de egyben konstruktív kiegészítést. És most pedig Hammersáld asszonynak szeretné megadni a szót. A tanács részéről. Parancsoljon! Madam Chair, distinguished members of Parliament. Um... Igen, tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim, nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek most, és ami az Európai Unióban történik, megérdemli mindenképpen figyelmünket, és most szeretném megragadni a lehetőséget, hogy Van Möven urat megismételjem. És szeretném megköszönni fontos munkáját és az alelnöknek is, hiszen a főigazgatóság munkáját is nagyon nagyra becsüljük. Amikor a svéd elnökség prioritásairól szóltam augusztusban, akkor említettük, hogy az emberi jogok is prioritásunkat képzik. Az európai Uniónak figyelni kell arra, hogy az emberi politika ténylegesen valósága váljon. Ahogy az előttem felszólalók is mondták, hogy vannak eredmények az emberi jogi tanács munkájában, azonban még nagyon sokat tennivaló. Néhány rövid szót szólnék arról is, hogy mit tettünk az őszi két ülésünk során, és utána pedig néhány általános megjegyzést tennék az Európai Unió szerepéről az emberi jogi tanács tekintetében. Szeptemberben tartottuk soros rendes ülésünket. Az Európai Unió itt prioritásként fogalmazta meg Szomália, Kambodzsa és Burundi esetét, hogy sikereket értünk el az emberi jogok tekintetében ezekben az országokban. Az Európai Unió ezen kívül állásfoglalást fogadott el Aung San Suu Kyi szabadon bocsátásáról és más politikai foglyok szabadon bocsátásáról is. Szeptemberben a plenáris ülés szavazta ezt meg. Számos egyéb fontos állásfoglalást is megemlítettek az előttem szólók a tanács a honduraszi helyzetről is elfogadott egy állásfoglalás az Európai Unió segítségével egy amerikai, egyiptomi állásfoglalás is volt a szólásszabadság érdekében. Ezen kívül üdvözöltük a korábbi esetek sikerét is, ahol sikerült határozatot elérni. Um, és uh, itt uh, a Dörbeni határozat uh, felülvizsgálatáról szólnék. Ezen kívül még számos egyéb határozatra is sor került, tehát például a szélsőséges szegénység, a bíróságok függetlenség, és számos egyéb ilyen témára is sor került. Az Európai Unió nagyon aktív volt azon eszmecserékben, amely a Goldstone jelentés néven váltak ismerté, tehát itt a gázai övezetben elkövetett atrocitásokat vizsgáltuk. Ezen kívül még eh, hangsúlyoztuk, eh, hogy eh, itt mindkét fél megsértette az emberi jogokat. Mindenképpen ki kell vizsgálni az érintettek részéről, hogy mi történt a gázai övezetben. Az emberi jogi tanács támogatja őket. A palesztin és az izraeli delegáció is dolgozik az ügyön, megpróbálunk egy határozatot is elérni. Az Európai Unió támogatott volna egy külön ülést, azonban ez nem volt lehetséges. Egy további lényeges esemény volt a nemek közötti egyenlőség és a tanács munka módszereit is alkalmaznunk kell ezekben a kérdésekben. Ami a jövőt illeti az Európai Unió prioritást eh, ad a felülvizsgálati folyamatnak, amely jövőre indul be a tanács egyik munkacsoportjában. Elkezdtünk eh, gondolkozni saját magunkon is, és eh, azon, hogy hogyan tudnánk egyéb partnerekkel együttműködni abban, hogy hogyan tudnak ez a felülvizsgálatot a lehető legjobban megvalósítani, és hogy mik lehetnek a legjobb eredményei. A tanács jövőjét tekintve ennek nagyon lényeges szerepe van. Végezetül a munkamódszerekről szeretnék szólni. Tudom, hogy a munkamódszerek nagyon érdeklik ezt a szakbizottságot. Négy pontról szólnék. Az első az, hogy az Európai Unió aktív és vezető szerepet vállal az emberi jogi tanács munkájában. De szükséges az, hogy keményen dolgozzunk annak érdekében, hogy a tanács betöltse mondatumát. A különleges folyamatok szükségességét továbbá is támogatjuk. Ezen kívül kihangsúlyozunk, hogy mennyire fontos az ENSZ emberi jogi főképviselőjének a pozíciója. Az emberi jogi tanács munkának fontosságát Nichols képviselő is említette. Úgy gondolom, hogy a leglényegesebb pont az, hogy hangoztassuk, mennyire lényeges azon a normáknak a betartását kikövetelni, amelyeket az ENSZ tagállamai sajátjuknak ismertek el. Második megjegyzésem az lenne, hogy a régiókon átnyúló együttműködés fontosságát hangsúlyozzuk. Szeptemberben két ilyen megbeszélésre került sor, azokról a témákról beszéltünk, amelyek később a napirendünket alakítják majd. Ilyen kezdeményezés volt, például az Aung San Suu Kyi-ről szóló határozat, illetve az, hogy az összes érintettel megbeszéléseket folytassunk. Ahogy már említésre került, az Európai Uniót néha kritizálták, hogy túlságosan monolitikusan lép fel az ENSZ-ben. Úgy gondolom, hogy a csoport dinamikát még tovább kell fejleszteni a tanácsban és máshol is. Nagyon fontos a szilárd Európai Uniós álláspont ezekben az ügyekben. Megpróbáltuk az Európai Uniós együttműködést picit több rétűvé tenni, hogy az európai tagállamok többféle szempontjai is érvényre kerüljenek. A párbeszéd nagyon jó módszer, hogy javítsuk az emberi jogi tanács dinamikáját. E Olyanokat is hallottunk, hogy az eh, Európai Unió nem koordinál bizonyos nyilatkozatokat a tagállamok részéről. Harmadik megjegyzésem az, hogy eh, az eljárási eszmecserékben is erősítettük a dinamikánkat. A tanácson belül a szeptemberi ülésen az Európai Unió számos esetben szorgalmazta, hogy az NGO-k nagyobb szerepet kapjanak a politikáink áttekintése során. Végezetül pedig egyetértenek Tisztonéte úrral, hogy kihívás számunkra az, hogy innovatívabbak legyünk, hogy jobban azonosítsuk az emberi jogi tanács munkájának lehetőségét. A tanács nevében a parlamentnek szeretném köszönetemet kifejezni a segítségért, a munkájáért. Remélem, hogy a témákról a jövőben is gyümölcsöző vitát folytatunk. Majd köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Hammarsöld asszony. Most látjuk, hogy nagyon sokan vannak a háttérben, akik figyelik a munkánkat, az Egyesült Államokból, Algériából, Palesztinából, Izraelből érkeztek vendégek. De vietnámi buddhista szerzetesek eh, és apácák is vendégeink azért jöttek eh, el, hogy megnézzék, hogy hogyan bánunk az emberi jogi helyzettel, és eh, igenis foglalkozunk azzal, hogy ők otthon is jogot kapjanak, hogy a vallásukkal éljenek. Ahogyha időnk marad, akkor megadjuk nekik a szót. De itt még néhány kolléga jelentkezett a neveket felolvasom. Nem tudom, hogy a felolvasott neveken kívül kérte valaki más szót. Elnézést? Sanoin kyllä herra Howitin, mutta... Howitt úr, de nincs itt. Akkor Prekosz asszony. Eh, eh, eh, köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az összes mai hozzászólónak, az expozék tart, megtartóinak, hiszen nagyon sok információt közölnek velünk, és úgy láttam, úgy láttam, hogy nagyon önkritikusak voltak. Ezért is szeretnék köszönetet mondani. Ez persze nem von le az emberi jogi tanács értékéből, és az emberi jogi tanács összeállításából láthatjuk, hogy, hogy vannak ott olyan országok is, amelyeknél, amelyekben nem tökéletes az emberi jogi helyzet. Én szeretnék a megválasztási folyamattal kapcsolatban egy kérdést föltenni a nagykövetnek a legrosszabb helyzetben lévő országok hogyan juthatnak be az emberi jogi tanácsba, vagy van-e egy ilyen, van -e ilyen procedúra? Ha megnézzük azt a szöveget, amelyet Pakisztán vetetett fel a napirendre, tehát a ö, vallási ö, úszító szövegekkel kapcsolatban, hogyan viszonyul ez az emberi jogi tanács mandátumához? Aztán a Goldstone jelentés is természetesen nagyon fontos. A határozat elfogadása nem volt egyszerű folyamat. Nagyon hosszadalmas időszak volt ez. Ha megvizsgáljuk azt, hogy az Európai Uniós tagállamok hogyan viselkedtek ez ügyben, akkor ugye érdekes az, azt is megvizsgálni, érdekes az is, hogy figyelembe vendő az is, hogy ez majd a biztonsági tanács elé kerül, ez a jelentés. Természetesen ez egy nagyon fontos jelentés, és fontos az is, hogy mindenképpen felelősségre vonják a bűnösöket, tehát a büntetlenség ne maradjon meg. kérdezem azt, hogy ezzel kapcsolatban az emberi jogi tanácsnak van -e igazi szerepe, tehát valamiképpen ellenőrzik-e, hogy mi lesz a jövője, mi lesz a sorsa egy ilyen határozatnak. Nyilván elképzelhető az, hogy ezt majd intézményes vagy szervezeti okoknál fogva megpróbálják megakadályozni, hiszen vannak olyan államok, tagállamok, amelyek e-, ellenzik a nyugati értékeket, és vannak olyan államok is, amelyek nem értenek egyet az emberjogi tanács működésével, illetve a Goldstone jelentés következtetéseivel. Ezen jelentéssel kapcsolatban kérdezném, hogy mi a garancia arra, hogy objektív kutatások olvashatók ebben a jelentésben, illetve miután tudjuk, hogy rövid idő telt el, mi a garancia a függetlenségre, az objektivitásra? Köszönöm a fontos kérdést. Gomez asszony kap most szót. Köszönöm. Köszönetet szeretnék én is mondani a nagykövetnek, illetve a mai meghívottaknak. Úgy gondoltam, hogy nekem szólt, levettem a fejhallgatómat, azt hittem, hogy engem szólok. Igen, igen, Prepos asszony mögött jön, de megpróbálunk így egy kis egyensúlyt teremteni a frakciók között, tehát hogyha megengedi, akkor Gomez asszony kap először szót. Thank you so much. Uh, and... Köszönöm szépen. 20 évvel, ezelőtt, 20 évvel ezelőtt is az Emberi Jogi Bizottság tagja voltam, és akkor Romániáról fogadtunk el egy állásfoglalás tervezetet, illetve Miamárral kapcsolatban. Hát ez egy nagyon bátor dolog volt. Tudjuk, hogy Romániában hogyan alakult a helyzet. Ma ünnepeljük a Berényi fal leomlásának 20. évfordulóját, de hát a miamári helyzet azt gondolom, hogy 20 év elteltével talán rosszabb, mint volt. De nagyon örülök annak, hogy egyáltalán el tudtuk fogadni egy állásfoglalás tervezetet Aung San Suu Kyi-val kapcsolatban, de gyakorlati eredményekről nem számolhatok. ben hagytam el a bizottságot, és nagyon szkeptikusok voltak, voltunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan alakul át az emberi jogok szervezeti helyzete az Európai Unión belül. Nos, az eszköztár megmaradt, ezzel kapcsolatban az elnökségi agályokat osztom. Az is igaz, hogy a tanács és a tanácsban és a bizottságban is politikai kérdésként kezelik ezt. Tehát ez természetes, hiszen ez egy politikai kérdés. Talán ez a politika lényege. A különbség csak az, hogy a jogsértők úgy döntöttek, hogy ők is részt kívánnak venni a mechanizmusokban, a manipulációkban, tehát mint ők is részt vennek az emberi jogi tanácsban. Sokszor kettős mércékről beszélünk, és ez csak a jogsértők malmára hajtja a vizet. Ahogy ez többször elhangzott, megbénít minket ez a helyzet, hiszen nem, nem, nem értünk egyet, és sokszor padhelyzet alakul ki. Az Amnesty International képviselője említette a Goldstone jelentést például, ez is példa erre. Néhány kérdést szeretnék föltenni. Először is, a parlament és a bizottság szakértőinek együttműködéséről szeretnék beszélni. Ez elég hasznos, lehet, lehet ez még hasznosabb is, függetlenül attól, hogy a diplomaták hogyan próbálnak ezzel kapcsolatban ellenállni. De hogyha hamarabb fellépünk, tehát a folyamatban hamarabb beavatkozunk, akkor lehet, hogy jobb eredményt tudunk elérni. És így akár a diplomaták még megérhetik ezen pozitív eredményeket. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban eh, ki mit gondol, és itt nézek a svéd elnökség képviselőire. Nagykövet úr, nem tudom, hogy lejelentette javulást az a biztonsági tanács életében, hogy imáron Obama az amerikai elnök, van-e valami különbség így a munkájukban, hogy megváltozott az amerikai kormány érték ítélete? Illetve lenne egy harmadik kérdésem is. Ugye próbálkozunk azzal, hogy hatékonyabbak legyünk. Kérdés az, hogy hogyan lehet ezt hatékonyan meg, hogyan lehet ezt jól megtenni? Úgy, hogy újra mutogatunk bizonyos kormányokra, vagy inkább az együttműködés a jobb út? Ma egy olyan ülésen voltam, ahol az etiópiai és eritreai emberi jogi tragédiát vitatták meg, vagy vitattuk meg. Tehát az a kérdés merült fel, hogy mit tehetünk egyáltalán azoknak, azoknak a megsegítésére, akik az emberi jogokat és a jogállamiság értékeit védik. Még egy kérdés. Mi a helyzet Zimbabvéval? Hiszen tudjuk, hogy Zimbabvébe nem engedték be a kínzással foglalkozó ENSZ megbízottat. Köszönöm, Tenok úr. Köszönöm, elnök asszony. Ez most furcsa, de egyetértek Anna gomez -szel. Én is reménykedtem korábban, hogy az emberi jogi tanács mégiscsak javulás lesz a korábbi bizottság helyett, de eddig azért csalódott vagyok. De azért a lényeg szerintem az, hogy túlságosan tág körben mozog, tehát Kína, Szaudarábia beletartozik, Pakisztán, ez itt ki végzések vannak, vallási elnyomás, Kínába, aki nem ért egyet a hivatalos irányvonallal, azt üldözik Kuba, ahol azért az emberi jogokat nem írják nagybetűvel, és ők mind, mind tagjai az emberi jogi tanácsnak. Az emberi jogi tanács borzasztó módon koncentrál a palesztin-izraeli kérdése. Húszszor annyi határozatot hoztak Izraelről, mint az összes többi országról. Ez pedig egy kicsit szerintem politikai szemellen, szemellenző jele. Tehát amennyiben a tanács határozatokat hoz, akkor például egy kicsit elfelejti azt, hogy rakétákkal lőttek 12 ezer izraeli polgárt. Ezt valahogy elfelejtik a határozatból. Tehát nagyon sok közhelyet hallottunk ma itt a miniszterek tanácsáról, a emberi jogi tanács részéről is. Sajnos el kell mondanom, hogy ez a tanács nem igazán pártatlan, nem igazán hatékony, és igazából az egyetlen ilyen jellegű nemzetközi testület azonban nem nőtt még fel a szerepéhez. Ez szinten azért pillanatnyilag jobb nincs. Köszönöm. Köszönöm, Tanok úr, és elégedetten nyugtázom, hogy a konszenzus a frakciók között a bizottságunkban azért épül. Most Kiel Nielsen asszony parancsolj. Köszönöm. Itt eh, említette a berlini fal leomlásának évfordulóját. Egy kis eh, utóérzésem van ebben a tekintettel. Jeruzsálemben és eh, a, és Cisjordánia övezetben egy két méter magas falat építenek, ahelyett, hogy lebontanák. A lakosságnak pedig néha óriási kerülőt kell tennie, hogy eljusson a munkahelyére, vagy a termelőknek is nagy kerülőket kell tenniük, hogy a földjükre eljussanak. Nem először jártam ott, és azt láttam, hogy a kelet-jeruzsálemi családokat elűzik a házaikból. Tehát augusztus másodikán is volt például egy ilyen eset. Egy család 30 éve ott lakott, és egyszerűen az éjszaka során kizavarták őket a házukból, felvonták az izraeli zászlót, és telepeseket raktak oda. Jeruzsálemben ez nem egyedi eset. Ott nagyon sokan megfordultak már az oszmán birodalom, a britek, és nagyon bonyolult ott a föld jog, a telek jog. Ez a család 30 éve megkapta azt a házat. Azonban ez mégiscsak egyetlen eset, és nagyon sok eset van. 1948-ban üldözték el ezt a családot Kelet-Jeruzsálemből, és utána pedig 1956-ban kapta meg a család ezt a házat az izraeli hatóságoktól. 33 évig élt ott a család, és láttam, hogy milyen borzasztó volt ez, főleg a gyerekeknek, a fiataloknak, akik ebben a házban születtek. Szerettem volna utalni arra, hogy állandóan megsértik az emberi jogokat ebben a régióban. Azt, hogy elűznek családokat, nem egyedi eset. Szerintem minden ember alapjoga az, hogy joga van ahhoz, hogy élhessen valahol, ahonnan nem űzik el. Az Amnesty International legújabb anyagaiban is olvasható, hogy az izraeli lakosság a palesztinok kárára vezeti el magához a vizet. Az izraeli lakosság 20%-kal több vizet fogyaszt, mint a palesztinok. A gázai övezetről is szó volt az előbb, ott még rosszabb a helyzet. 2 millió ember él ott, és a vízhez nagyon nehezen férnek hozzá. A víz 10 százalékáról lehet elmondani, hogy a WHO normáinak megfelel. Éppen ezért nagyon sok betegség okozója is a rossz vízminőség. Izrael pedig eh, a demokrácia bajnokaként tetszeleg ott a régióban, azonban mégis az az érzésem, hogy a nemzetközi közösség nem igazán akar látni, hogy mi az igazság. Persze számos hunta van, számos diktatúra van a világban. De mit tegyünk, hogy a nemzetközi jogot tényleg betartsák. De most van egy kérdésem. Mi a helyzet a Goldstone jelentésben? Tehát hogyan látja Goldstone jelentés ezt? Köszönöm, Nils, Nilsen asszony. Most az emberi jogi tanácssal tárgyalunk, és természetesen, hogyha Van Möven úr szeretné kommentálni az izraeli pasz palesztin viszonyt, akkor természetesen ezt megteheti bármikor, csak jelezze. De igazából az emberi jogi tanács a tényleges témánk, most nem az izraeli-palesztin helyzet. Még néhány eh, név szerepel a ha úgy túl. Köszönöm szépen. Csatlakozom a kollégákhoz, én és eh, üdvözlöm a nagykövet urat. Örülök annak, hogy ellátogatott ide, és hogy párbeszédet folytathatunk vele. van egy európai parlamenti képviselő, aki rendszeresen ellátogathat a Genfi delegációba, ez nagy ez egy nagy megtiszteltetés. Én magam is voltam egyszer az EU team tagja, ez nagyon hasznos volt, és remélem, hogy az elkövetkezendőkben az Európai Unió ugyanúgy fogja támogatni a biztonsági tanács munkáját, mint ahogy arról beszámoltak. Azt is el szeretném mondani, hogy megosztom az előttem szólók aggájait vagy aggodalmait azzal kapcsolatban, hogy az emberi jogi tanács nem felelt meg tökéletesen Kofi Annan, Kofi Annan által megfogalmazott célkitűzéseknek, tehát amikor felállították azt, ez nem, fogalmazott, ez nem valósult meg tökéletesen, nagyon politikussá vált az emberi jogi tanács léte. Ezzel kapcsolatban elég csalódott vagyok. Nem önöket kritizáljuk emiatt, hanem egész egyszerűen beszámolok erről, hiszen mindannyiunk számára világosság kell azt tenni, hogy nem ö, sikerült ezt az együttműködést úgy megvalósítani, ahogy reméltük. Nagyok a véleménykülönbségek, mint ahogy itt, a, itt ma is ebben a teremben, de ha a palesztin területek ügye eljut az emberjogi tanácsba, akkor mindenképpen extrém vagy ellentétes vélemények fognak kialakulni. Kérdés, hogy hogyan lehet ezt megoldani az emberjogi tanácsban, hiszen valószínűleg, hogyha ezt nem tudják megoldani az emberjogi tanácsban, akkor ennek valahol túlzott hatása lesz majd, tehát valahol nyilván ez látható, megjelenik máshol. Ezt a kérdést mindenképpen meg kell vitatni például az európai parlamenti képviselőkkel, a svéd elnökséggel, úgyhogy az is célunk, hogy valódi eh, konszenzust alakítson ki az Európai Unió, olyan állásfoglalást kell kialakítani, amely kiegyensúlyozott, amely tisztességes, amit mindenki el tud fogadni, ezt kéne megpróbálni elérni. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban ők hogyan látják a helyzetet. Egyetértek sok előttem szólóval, az elnökség világosan elmondta, hogy a parlament állásfoglalásai tökéletesen megegyeznek az elnökségi nyilatkozatokkal azzal kapcsolatban, hogy hogyan látjuk az emberi jogi tanács szervezet és struktúráját, hogyan látjuk az eljárásokat, és hogy szeretnénk elérni, hogy a fő képviselő tökéletesen független legyen, illetve hogy a civil társadalom is megfelelően képviseltethesse magát az emberi jogi tanácsban. Mindannyian elkötelezettjei vagyunk ezeknek a kérdéseknek, célkitűzéseknek. Még egy dolog van, amire oda kéne figyelni, ez pedig az emberi jogi tanácsban részt venni kívánó országokra tehát hogy pontosan milyen feltételek mellett válhat valaki az emberi jogi tanács tagjává, hogy itt megfelelően tisztességes, fair kritériumokat szabjunk meg. Hogyha valaki megpróbálja magát beválasztatni az emberjogi tanácsban, akkor nyilatkozatokat kell tenni. Na most nem tudom, hogy hogyan lehet ezt elérni, hogy felelősségre vonhatóak legyenek ezek az országok, tehát hogy ígéreteiket betartották-e vagy sem, ezt meg lehetne vizsgálni. Illetve nem tudom, hogy az UPR-t, ez, a, ez az egyetemes rendes felülvizsgálat, hogyan befolyásolhatja ezt. ezek kapcsolatban megkérdeztem már a főképviselőt, és én is, más kollégák is ezt a választ kapták, hogy volt némi előrelépés ezzel kapcsolatban, de hát a lényeg az, hogy vajon használ-e az emberi jogi tanácsnak, hogy létezik az UPR. Erre nyilván igen a válasz, az a kérdés, hogy hogyan lehet ezt hatékonyabbá tenni. Még egy dolog, az az emberek ezzel kapcsolatban általában csak fejüket fogják, hogy vajon az EU-nak mennyi, mennyire kéne egyetlen blokként fellépni az emberi jogi tanácsban. Ez a fajta viselkedés néha nem megfelelő vagy nehézkes helyzethez vezet. Ezzel nem kritizálni akarom a svéd elnökséget, de szerintem az a legnagyobb veszély, hogy, hogy az EU tagállamok nem, fennállnak a veszélye, hogy az EU, tag, EU tagállamok nem tudnak megegyezni. Ez szomorú, de elképzelhető. Ezért fontos az, hogy, hogy a, az ENSZ nagy, hogy az ENSZ nagykövet tudja, hogy az Európai Unió ezt nem azért teszi, hogy hátráltassa az ügyet, hiszen csak nagyon kicsik a, kö, a különbségek az EU-s tagállamok között. Tehát ezzel kapcsolatban nem kritizáljuk a nagykövet munkáját. És ahogy azt a, a svéd kollégánk is mondott, és remélem, hogy jó útja lesz, mert tudom, hogy nem sokára indul Svéd, Svédországba egy konferenciára, tehát az EU, Európai Unión belül a egyes tagállamok megpróbálnak valamilyen módon majd együttműködni, ez lenne jó, és nagyon örülök annak, hogy ellátogattak ide az Emberi Jogi Tanács képviselői, nagyon örülök, hogy létrejöhetett ez a párbeszéd. Köszönöm. Köszönöm szépen, Howitt úr. Most az a helyzet, hogy Fan Möven nagykövet és Hammarskjöld asszony kap szót. De mielőtt átadnám a nagy követnek a szót, hogy megválaszolja a kérdéseinket, szeretnék egy kérdést én is hozzáfűzni. Említésre került, hogy eh, az ENSZ eh, kínzás elleni határozatát nem tartják be Zimbabvében. Szeretném megkérdezni, hogy van-e új politikai erőszak eh, utaló jel. Novák úr azt is javasolta, hogy nemzetközi, hogy a nemzetközi szerződésekben rögzített jogok betartását meg kellene vizsgálni. Szeretném megkérdezni, hogy meddig jutottak ebben a vizsgálatban, hiszen Zimbabwe-ben nagyon keményen megsértik az emberi jogokat, és nem csak ott, hanem az egész világban, a nagyon sok országban sértik meg nagyon durván az emberi jogokat. Tehát eh, lehetne támogatnunk az emberi jogi tanácsot úgy, hogy beleavatkozzon ezekbe az ügyekbe, de most átadnám nagykövet úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg szeretném köszönni a kérdéseket, és meg szeretném köszönni mindazoknak, akik hozzászóltak a vitához. Nagyon fontos ez a Genfben zajló munkához. Előre szeretném bocsánítani, hogy az Emberi Jogi Tanács egy nagyon új, mondhatni fiatal szervezet. Két évbe tellett, amíg az intézményi csomag létrejött, amíg a mandátumot revidiálni lehetett. És a tanács pedig több mint egy éve kezdte voltak éppen el a tevékenységét. Késő korai volna, hogy ha már most mérleget akarnánk vonni az emberi jogi tevékenységről a tanácsban. Nem akarom persze azt állítani, hogy a mérleg, ha megvonnánk, tökéletes volna. De talán még korai volna. Tisztone úr, mondtam, hogy az emberi jogi tanácsot olyan időszakban hozták létre, amely időszakban nemzetközi szinten nagy feszültségek szorították a világot. Azóta pedig meg is változott a világ. Azok, akik korábban domináltak a világpolitikában, bizony nem egyszer defenzívába, védekezésre kényszerültek. Nincsen persze egyszerű megoldásunk e problémára. Úgy hiszem, hogy a legfontosabb az, hogy az ember elkötelezetten dolgozzon. Az Európai Uniónak az emberi jogi tanács munkájának sikerét ért kell drukkolnia, és ezért is kell dolgoznia. És úgy hiszem, hogy örülni kellene annak, hogy az USA ismét elköteleződik a multilaterális politika mellett, mindig örülünk annak, hogy az Emberi Jogi Tanács munkájába új és új partnerek vesznek részt, hiszen az Emberi Jogi Tanács nem más, mint amit csinálunk ebből az intézményből, ebből a formából. Az Emberi Jogi Tanács szerint működik, hogy a tagjai mennyiben tekintik a nemzetközi politikában az emberi jogokat prioritásnak. Mindez pedig minden szinten dialógust feltételez, természetesen a politikai szinten is. Mondanom sem kell, az Emberi Jogi Tanács politikai szervezet. Mi lehetnek érdemén még politikusabb testület, mint az Emberi Jogi Tanács? Ma délután többször említést tétetett a Goldstone jelentésről. Nos, ezzel kapcsolatban meg szeretném említeni, hogy hatalmas véleménykülönbségek vannak épp a Goldstone jelentés kapcsán. E jelentés tehát elég jól visszatükrözi a vitákat, és ez egy nagyon nagy kihívást is jelent számunkra. Az egyedüli megoldás abban rejlik, hogy objektíven vizsgáljuk meg a jelentést, mindenfélnek meg kell vizsgálni ezt, és a főtitkárság is foglalkozott ezzel a kérdéssel független nyomozásokat, illetve vizsgálatokat akar bevenni, bevezetni. Nos, az ezzel kapcsolatos új kérdések nagyon fontos kérdések, és ezeket ezek a kérdések ugyanakkor nem szabad, hogy a figyelmünket a tanács hagyományos, megszokott tevékenységétől eltereljék. Nem csak a új kérdésekkel kell foglalkozni, hanem a témákat, melyeket viszünk, tovább kell vinni. A meglévő munkákat is ellenőrizni kell, és meg kell kísérelni folyamatosan megújítani a munkát azért, hogy a tanács a vele szemben támasztott követelményeknek jobban megfeleljen. Elnök asszony, Zimbabvét említette az imént. Nos, Tisztune kollégának adnám a szót Zimbabvével kapcsolatban. Ő talán az emberi jogi tanács részéről fontos információkkal rendelkezik majd. Köszönöm szépen, parancsoljon Tisztune úr! Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a szakbizottság elnökének a szót, Nos, Zimbabwe kérdését vetették föl. A speciális rapportőr, akit egy ország vizsgálatára neveznek ki, egy nagyon kényes politikai e, eszköz. Nos, a bizottság megvizsgálta a kérdést, a speciális rapportőr kiküldésének lehetőségét, informálnak majd bennünket, bennünket a titkárságot Különösképpen azért, mert a speciális raportőr, az ENSZ külön megbízottja nem léphetett be Zimbabvéba, hanem a repülőtéren aludt, és másnap reggel felzsuppolták a gépre, és vissza kellett repülnie. Ugyanakkor nem veszítettük el a reményünket, nem adtuk fel a bizalmat, a reményt, hiszen minden erőfeszítésünk célja az, hogy biztosítsuk, hogy a speciális raportőr elvégezhesse munkáját, beutazhasson Zimbabvébe. Mi a bizottság részéről mindent megteszünk, hogy létrejöhessen ez a látogatás. És úgy hiszem, hogy a jövőben érdemes visszatérni erre a kérdésre. Végezetül pedig a tanács át meg át politizálásának kérdésére szeretnék visszatérni. Épp arra a kérdésre, melyet az elnök vetett fel néhány percen. Úgy hiszem, mindig is politikai természetű lesz a tanács, és minél fontosabb lesz a tanácsa az ensz belül, annál politikusabb lesz a testület, hiszen az ENSZ az véleményszabadság, a vallásgyakorlás szabadság, a, a halálbüntetés vagy a kínzás területén mindig erős hangot hallatott, és mindig komoly politikai viták lesznek a e kérdésekben. Akkor is, hogyha megváltozik a tanács összetétel. A 2006-os reform során az univerzalitás, az általános érvény gondolatáról lemondtak, mégpedig azért, mert akár tag, akár megfigyelő valaki, a tanács munkáját egyforma módon befolyásolhatja. Ha valaki elutazik Genfbe, akkor láthatjuk, hogy itt dolgozunk, pragmatikus módon közelítjük meg a kérdéseket, és a fő megbízott pedig többször elmondta, hogy az emberi jogi kérdésekre igenis választ keresünk az egész világ bármely területén, ahol veszélybe kerültek az emberi jogok persze nincs egyetlen ország se, ahol minden egyes állampolgár, vagy pedig az államot látogató külföldi államok számára, állampolgárok számára ugyanúgy érvényelnének az emberi jogok, ezért tehát eh, mindig nyomunk kell követni ezeknek a fordulatát, az emberi jogok állapotát. Köszönöm szépen, Tisztanan úr! Végezetül Halmár Sárda asszony kap szót. Parancsoljon! hiszen nagyon sok konkrét javaslatot is hallottunk arra vonatkozólag, hogy az Európai Unió és az Európai Parlamentet hogyan lehet erősebben bevonni az emberi jogi tanács munkájába. Thank you, Madam Chair. Indeed, I have taken... Köszönöm szépen, elnök asszony, figyeltem a felvetésekre. How we could work better at the Human Rights Council. Arra vonatkozólag, hogyan is dolgozhatnák jobban az emberi jogi tanácson belül. A nekem feltett kérdésekre szeretnék válaszolni, és jelzem, hogy az Európai Parlament és a tanács együttműködése folytatódik az emberi jogi tanácson belüli munka tekintetében. Világos, több módon folytathatjuk az eszmecserét. Az a megtiszteltetésért, hogy az Emberi Jogi Albizottságot tájékoztathattam nemrégiben arról, hogy a svéd elnökség az emberi jogok területén milyen munkát akar elvégezni, ide vonatkozik persze az emberi jogi tanács munkája is. A ENSZ közgyűlésén szeptemberben meghallgattam az emberi jogi tanács tagjainak beszámolóját, illetve a szeptemberi plenárison részt vettem és meghallgattam a tanok felvetéseit, és most folytathatjuk ezt a munkát, de más együttműködési lehetőség is megnyílik. Például amikor az Európai Parlament tagjai, képviselői, vagy az, e- az Emberi Jogi Bizottság tagjai Genfbe látogatnak. És úgy hiszem, hogy további módozatok is vannak arról, hogy elmélyítsük a kettőnk együttműködésének lehetőségeit. Az USA szerepére és az Európai Unióval való együttműködésére kérdezett rá egy képviselő. Világos az, hogy az USA az Emberi Jogi Tanács munkájába beszállt, új tagként, új lehetőségeket nyitott meg. Szoros kapcsolatban vagyunk az Egyesült Államokkal, az Emberi Jogi Tanácsban végzett munka kapcsán. És úgy hiszem, hogy jól tudjuk kialakítani közösen az emberi jogi tanács munkáját, napirendjét, és a specifikus kérdésekben is eh, egyeztetünk. Más képviselő arra kérdezett rá, hogy nem lehetne kevésbé a kormányokat bírálni, és sokkal inkább nem lehetne azon emberi jogi aktivisták mellett kiállni, akik az emberi jogokat védik a virágban. Nos, a tanács három irányú tevékenységet folytat. Egyrészt a kapacitásépítés és a technikai segítségnyújtás területén vagyunk aktívak. Ez idege vitában nem hangzott, nem hangzott el ennyire, azon országok támogatása jelenti tehát fontos, munkánk fontos részét, akik eh, hajlandóak az emberi jogokért tenni. Másodszorban. A civil szervezetek és a civil társadalom képviselőinek jogát megpróbáljuk védeni, hogy az emberi jogi tanács munkájában részt, vett, részt vehessenek. Az intézményépítési folyamatban jó példát adtunk arra, hogyan lehet bevonni a civil társadalmat. Ezt a lendületet nem akarjuk feladni. Végezetül pedig, ahogyan az Emberi Jogi Bizottság munkája során is volt, az Emberi Jogi Tanács is egy olyan fórum, ahol bárki felszólalhat, aki az emberi jogok lábbal tiprása ellen akar felszólalni. És most jutok a harmadik ponthoz. Úgy hiszem én magam is, hogy a tanács már az emberi az Európai Tanács és az Európai Unió tanácsa és hogy az emberi jogi tanácsnak fontos, hogy megőrizze ezt a lehetőséget, hogy maga is felszólaljon az emberi jogok sérelme területén. Rákérdezett egy képviselő arra is, hogy hogyan lehet volna lehetséges a közel-keleti kérdésekben konszenzust kialakítani. Ez egy nagyon széles vetületű kérdés, amely felveti a Goldstone jelentés értékelését is. Úgy hiszem, annyit megtehetünk, hogy részt veszünk az EU részéről a tárgyalásokban. Ezt mind az rendes közgyűlésen, mind a speciális találkozón felvetettem. Az általunk felvetett elvek alapján egy sor javaslattal éltünk, de végezetül nem értük el az általunk elérendő célt, de az Európai Unió legalábbis világosan hitettett amellett, hogy az érintett felekkel tárgyalni kell, és ebben részt szeretnénk venni. Végezetül pedig Howitt úr az outreach-ról beszélt. Világos, és ebben egyetértek velem, hogy nem csak az elnöksége feladata az outreach, nem csak mi tudunk tenni valamit, hiszen a terhek megosztása, a híres hírhet burden sharing tekintetében dolgozunk, és a tagállamok és a civil szervezetek is nagyon fontos szerepet játszhatnak az emberi jogok helyzetének javításában, és a trojka mindenkori munkájának előrevitelében. Köszönöm szépen! Köszönöm mindenkinek, hogy részt vettek ebben a vitában, köszönöm az észrevételeiket, javaslataikat. És köszönöm, hogy a jövőben is gondolkozhatunk az önök munkájának segítségével is azon, hogy hogyan erősíthetjük meg az emberi jogi tanács munkáját. Jövő évben valószínűleg egy saját jelentést írunk meg, mely tartalmazza majd az Emberi Jogi Tanács munkájának, illetve az UPR folyamat eh, továbbvitelének és javításának lehetőségeit. És itt természetesen mind a tanácssal, mind a bizottsággal felveszünk majd a kapcsolatot. Köszönöm szépen a nagykövet úrnak, hogy eljött, köszönöm Tisztoni úrnak, köszönöm az Amnesty International képviselőjének és Hamárseld asszonynak is, hogy itt volt. És rátérünk a mai ülésünk második napi rendi pontjára, amely a nyugati Balkánon uralkodó emberi jogi kérdések kapcsán egy meghallgatás. Kukán úr itt van, a nyugat-balkáni delegáció vezetője, de először talán tartsunk egy két perces szünetet azért, hogy a sorok rendeződhessenek. No niin, kokous jatkuu. Kedves kollégák! Kedves szakbizottsági tagok és kedves vendégeink! Igen, tisztelt diplomaták, a balkáni ország képviselői, Üdvözlök mindenkit, az emberi jogi helyzetről tartunk közmeghallgatást a nyugati Balkánon. Üdvözlöm Kukán urat, a Albánia, Bosznia, Hercegovina, Montenegro és Koszovói delegáció vezetőjét, az Európai Parlamenten belüli delegáció vezetőjét. Ő fogja megtartani bevezető beszédet. És ő fogja, fog saját tapasztalatai alapján beszámolni a helyzetről. Röviden még meg szeretném említeni, hogy október 14-én a bizottság elfogadta bővítési stratégiáját, az Európai Bizottságról van szó. Ez az a alapdokumentum, amelyre az országjelentésekre tehát eh, hagyatkozunk munkánkban, és látni fogjuk, hogy az elmúlt években a tagjelölt országokban és a potenciális tagjelölt országokban milyen haladást értek el. Horvátországról van szó, a Firomról, az egyszerűség kedvéért így röviden mondjuk, Bosznia-Hercegovináról, Montenegróról, Szerbiáról és Koszovóról. Most pontosan szeretnék hallani az emberi jogi helyzetről ezekben az országokban. valamint a jelenleg zajló egyeztetési folyamatról, mely az Európai Uniós tagsághoz vezető út egyik fontos mérföldköve. Megadom Eduard Kukán képviselőnek a szót, aki a delegáció vezetője. Parancsoljon Kukán úr! Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, tisztelt vendégek, hölgyeim és uraim! régiben, a bizottság kiadott egy jelentést, illetve minden egyes országról a nyugat-balkáni területen. Ennek az jelentésnek egyértelműen optimista hangvétele, hangvétele és általánosságban pozitív a értékelés az országokról. kéri a bizottság ezzel párhuzamosan ezeket az országokat, hogy fokozatosan, illetve hogy a jövőben is próbálják meg ezt az utat folytatni, hogy a csatlakozási feltételeket próbálják teljesíteni, hogy előbb-utóbb eljuthassunk a csatlakozáshoz. A kopenhágai feltételek, kritériumok, mint például az emberi jogok tiszteletben tartása, a kisebbségek védelme, a rendkívül ezek rendkívül fontos, szerves részét képezik ennek a folyamatnak. És azt gondolom, hogy a mai délután is a vita középpontját jelentik ezt. Az elmúlt években haladás történt ebben, ezen a területen, ezekben az országokban. Ugyanakkor országról országra eltérő a helyzet, és az ország jelentéseknél elmondható az, hogy nem mindig feleltek meg a vizsgált országok az elvárásoknak. Néhány fontos dologra szeretnék most kitérni, amelyekre az elkövetkezendő időkben mindenképpen oda kell figyelni emberi jogok területén. A megbékélés, illetve az emberi jogi védelem nagyon fontos területek, nagyon fontos témák. Azt gondolom, hogy a stabilizációs és, és együttműködési folyamatnak ezek a kulcseleme, ugye ez a folyamat 2000-ben kezdődött. Azt hiszem nem lesz időnk arra, hogy az egyes országokat egyenként megvizsgáljuk, de a menekült áradat, illetve az országon belüli menekültek helyzete mindenképpen problémás. Nagyon fontos az, hogy legalább az alapvető jogaik meglegyenek ezeknek az embereknek, gondolok itt a lakhatásra, az egészségügyre, meglegyenek a dokumentumjaik, illetve elhelyezkedhessenek, találjanak munkahelyet, az oktatásuk meg legyen oldva. Nagyon fontos az, hogy a háborús büntetteket megfelelően kivizsgálják ezek az országok, illetve hogy a megbékélést is elősegítsék. Az Európai Unió az eddigiekben nagyon komoly incentívákat adott az érintett országoknak, hogy együttműködjenek a nemzetközi bíróságnak, amely a volt Jugoszláviában elkövetett háborús bünteteket vizsgálja. Nagyon fontos az is, hogy megvizsgáljuk a nemzetiségek kérdését ezekben az országokban. Az elmúlt években a nyugat-balkáni országok megpróbálták törvényeiket, kisebbségi törvényeiket közelíteni a nemzetközi normákhoz. De még nem teljes ez a folyamat, még nem záródott le ez a harc. Ezzel kapcsolatban néhány dologra szeretnék kitérni, de most inkább azzal szeretnék foglalkozni, hogy a jövőben mivel kéne foglalkozni. Felsorolást mondanék most. A menekültek helyzete, illetve az országon belüli lakhelyen nem rendelkezők helyzete. A hágai bíróság támogatása a regionális együttműködés elősegítése a, bűn, a háborús bűnök esetében. Aztán a hagyományos igazságszolgáltatás esetében mindenképpen jobban oda kell figyelni a nemek egyenlőségére. A kisebbségi jogok védelme, illetve a kisebbségek valós bevonása, valós képviseletének megadása nagyon fontos eleme lenne a kohézív társadalom kialakításában. A leszbikusok, a leszbikusok, homoszexuálisok és nem hagyományos szexuális orientációval rendelkező személyek esetében nagyon komoly a diszkrimináció. Aztán az emberi jogi aktivisták, újságírók megtámadása, és viszonylag gyakori jelenség ebben a régióban. A női és gyermekjogi helyzet is rendkívül kényes és érzékeny kérdés a nyugati Balkán területén. Emiatt is azt gondolom, hogy aggódnunk kell. A nyugati Balkán országai a lány és nő kereskedelem célországai. Azt gondolom, hogy nincsenek meg a megfelelő szakpolitikai mechanizmusok, hogy fel tudjanak lépni a hatóságok. A roma gyermekek, a hátrányos helyzetű gyerekek, illetve a mozgáskorlátozott gyerekek nagyon komoly, nagyon komoly diszkriminációnak vannak kitérve, kitéve. Ez egy, ez lenne a rövid lista, de ez nem teljes lista. Hölgyeim és uraim, nagyon jó lenne ezeket a kérdéseket, minden témát részletesen megtárgyalni, megbeszélni azt, hogy pontosan milyen haladás történt, előrelépés történet, történt, és ezzel kapcsolatban egy nagyon hasznos dokumentumot kaptunk. Ezt a külpolitikai főigazgatóság szakpolitikai osztálya készítette el. Az emberi jogok a címe, ha jól emlékszem, illetve emberi jogok és megbékélés a nyugati Balkán országaiban. Lezárásul, elnök asszony, szeretném azt kihangsúlyozni, amit már egyébként is mindenki tud. Az, emberi, az Európai Parlamentnek ez az albizottsága elkötelezett, és mindent megtesz azért, hogy javítsunk a nyugat-balkáni országok emberi jogi helyzetén. De hogy valóban el tudjunk érni valamit, ahhoz az kell, hogy megfelelő információ álljon rendelkezésünkre, hogy valós, autentikus, objektív információnk legyen, ilyen adataink legyenek, ezért fogunk most nagyon alaposan odafigyelni arra, hogy mit mondanak a vendégeink. Üdvözlöm Önöket, és hadd mondjam el azt, hogy megbecsüléssel adózunk önöknek, hiszen nagyon nehéz munkát végeznek. Azt gondolom, hogy célkitűzésünk ugyanaz, az emberi jogi helyzetet próbáljuk javítani, illetve az embereknek szeretnénk segítséget nyújtani. Ez egy soha véget nem érő, rendkívül nehéz munka, de mindenképpen érdemes ezt a lehető legnagyobb eltökéltséggel végezni. Köszönöm. Elnök, köszönöm Kukán úr ezt a rövid de igen velős leírást, hogy bemutatta, hogy hogyan is áll az emberi jogok helyzete a régióban, és valóban az összes rendelkezésre álló információra szükségünk van. Az lenne a javaslatom, hogy először Nenát Szebeknek adjuk meg 10 percre a szót. Ő a Demokrácia és Megbékélés Intézet vezetője Tesszalonikiben, és hogyha megengedik, akkor az összes többi szakértőnek 5 perce lenne, és utána pedig a képviselők tehetnek fel kérdéseknek, kérdéseket. Elnézést kérek, hogy ilyen kevés idejük van, de hogyha, ez, hogyha több idejük lenne, akkor nem tudnak megadni a képviselőknek a szót. Igen, tisztelt elnök asszony, megpróbálok 10 percen belül is maradni. Köszönöm, hogy meghívtak, hogy szóljak önökhöz, és témán pedig a nyugat-balkáni megbékélés helyzete. Az emberi jogok tiszteletben tartása, illetve tiszteletben nem tartása. Megpróbálok annyi információt adni, amennyit csak lehet. Amennyiben a megbékélés üzlet lenne, hölgyeim és uraim, akkor a befektetők már rég kivonultak volna a Nyugat-Balkánról. De a megbékélés soha nem lesz üzlet, sem a Balkánon, sem máshol. Egy háborút követő helyzet, amely nagyon sokáig tart. Ezt a folyamatot mindenképpen meg kell gyorsítani, és garantálnunk kell, hogy a megbékélést ne a jövő generációk élvezhessék csak, hanem lehetőleg a mai generációk is. Nem fogok túlságosan rózsás képet festeni, hiszen megfelelő diagnózisra van szükségünk, a valóság vázlására, és nem arra, hogy mit szeretnénk. A 19. században szabták meg a Balkán viszonyait. Ezek ma a 21. században már nem működnek. A következőképpen írta le egy ismerős ez. Miért legyek kisebbség a te országodban, ha te lehetsz az enyémben kisebbség. Más szavakkal, hölgyeim és uraim, a határokról, területről, identitásról és vallásról szólt a háború. A régióban a háborúk után 14 évvel, 10 évvel, a koszovói háború után, utána a hat évvel a mini háború után Macedóniában. Mi történt? Kezdjük délen Szlovénia, Európai Uniós tagállam. Horvátország pedig tagjelölt állam, és, ezeknek az, és Horvátországnak esélye van, hogy néven néven belül csatlakozzon az Európai Unióhoz. Itt eh, néhány száz méteres területről van vita a két ország között. Azonban ez a két eh, ország úgy látja egymást, hogy a legkevésbé kívánatos szomszéd. Horvátország eh, esélyei vannak a gyors csatlakozásra. De tegyük fel a kérdést, hogy a demokratikus helyzet tényleg realitás, vagy csak kozmetikázás. Amikor a mai realitást megnézzük, akkor azt látjuk, hogy intolerancia van, korrupció és bűnözés. Az intolerancia pedig minden csoportra vonatkozik. Ott van Bosznia-Hercegovina. 14 évvel a harcok után egy mélyen megosztott ország ez. A Daytoni megállapodás igazából egy fegyveres esküvő volt, és a részvevők nem is akarták igazából az esküvői táncot hallani. Tehát itt igazából 13 fajta minisztérium foglalkozik az oktatással. Tehát, hogyha oda megyek, 13 minisztériumba kell elmennem. Hát itt még mindig az az elképzelés él, hogy a szomszédod az ellenséged. Nagyon sok pénzt szántak Boszniára, azonban mégiscsak egy félre sikerült államról van szó, ahol csak úgy bugyborog az etnikai gyűlölködés menjenek el Mostárba. Mostárban 1994 márciusában betüntették a harcokat. 14 évvel ezután a, a, a város még mindig megosztott a bosnyákok és a horvátok között. Az önkormányzat pedig több pénzt kapott ott, mint bármelyik más város Boszniában. Ott van Montenegro, a legfiatalabb ország. Nagyon uh, nehéz helyzetben van az Európai Unió és az orosz oligarchák tőkéje között. Ott van Szerbia. Szerbia a Balkán vadembere. Eléggé bizonytalan a jövője, hiszen eh, elvesztette lelkét, örökségét Koszovóban, és az Európai Unióhoz sincsen túl közül. Ez az ország elvesztette identitását, elvesztette határait. Ott van Koszovó, amelyet a 60 ország ismert el a legfrissebb államként. Koszovó egy borzasztó, szegény telek, gyűjtemény, óriási munkanélküliségkel, és évente 60 ezer ember kerül a munkerőpiacra a munka minden esélye nélkül. Itt az albánok képzik a többséget. Tíz évvel Szerbia bombázása után még a legoptimistábbak sem eh, hisznek abban, hogy multietnikus Koszovót lehetne újjáépíteni. Sem multietnikus, se semmilyen Koszovót nem látunk újjáépülni. Albániában eh, ember Hodzsa kommunista diktátor kb. 800 ezer aprócska bunkert épített fel az országban, hogy megvédje szeretett albányait az imperialisták támadásától. Aztán ott van Macedónia, akit Szerbia szomszédként elismer, de az egyház nem. Bulgária elismeri, de nem ismeri el azt, hogy az egy külön nyelv. Görögország pedig a nevét nem ismeri el Macedóniának. Ott is megvannak az etnikai macedónok és az etnikai albánok. Javier Solana lapogatta az etnikai csoportok vezetőnek vállát az ohridi megállapodáskor. Hölgyeim és uraim, így néz ki pillanatnyilag a Balkánon a megbékélés. És elnézést kérek, hogyha nem tetszik önöknek ez az üzenet, én csak a hírvivő vagyok. Mit várunk azoktól az országoktól, amelyek a feudalizmusból a fasizmuson át, a kommunizmuson át most eljutottak eh, a jelenlegi helyzetbe. Azt várjuk, hogy beköszöntsön a demokrácia, beköszöntsenek a független bíróságok, a klasszikus nyugati demokratikus értékek tiszteletben tartása. Ezt eh, nem várhatjuk el máról holnapra. Nem várhatjuk el, hogy tiszteletben tartsák az emberi jogokat már holnapról. Volt egy vicc. Az amerikai azt mondja az angolnak, hogy adjál tanácsot. Hogy ilyen zöld a gyeped. A brit azt mondja, kiszórom a magot, öntözöm, levágom. Amerika azt mondja, ugyan ezt csinálom, és az én gyepem mégsem ilyen. És a, megkérdezi, hogy mióta csinálod? Három éve, na jó, hát mi 800 éve csináljuk. Hölgyeim és uraim, a demokrácia az elmében születik meg. Gondolja itt valaki, hogy föl tudjuk építeni a demokráciát megbékélés nélkül? Nézzük csak meg, eh, hogy a nyugati média milyen hülyeségeket mondott a volt kommunista országokról, de is, mint Irakról vagy Haitiról. Nem újjáépítjük a demokráciát ott, megpróbáljuk ezt az érzékeny eh, magoncot földbe ültetni, hogy kihajtson utána belőle a demokrácia fája. Nem volt demokrácia Oroszországban, Szerbiában, Albániában, Haitin, amit fel lehetne építeni. Térjünk vissza a realitások talajára demokráciát nem lehet üres gyomrokkal és mérgezett agyakkal felépíteni. Demokrácia nincsen megbékélés nélkül, hiszen a demokrácia nem azt jelenti, hogy választhatunk néhány ember közül, és a megbékélés sem szerződések kérdése. A megbékélés egy elme állapot, és ez a dolog még nem következett be. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm szépen nagyon nagyra tartjuk bölcs szavait. És rosszul is érzem magam, hogyha azt mondom, hogy öt percet kapnak a többiek, mert annyi szakértő és szakértelem van a teremben, tehát nem leszek nagyon szigorú, tehát egy kicsit több időre van szükségük, akkor egészen nyugodtan. Előbb-utóbb úgyis vitázni fogunk. Most Kumin asszony szeretném üdvözölni. Judit Kumin az ENSZ menekült ügyi fő megbízottjának irodáját vezeti itt Brüsszelben. Köszönöm szépen, elnök asszony! Én is nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament és a Parlament albizottsága így módon érdeklődik a Nyugat-Balkánon élő népek emberi jogai iránt, különös tekintettel a menekültek, illetve az országon belüli lakhelyen nem rendelkező személyek ügye iránt. A szomszédom is említette azt, hogy a 90-es években nagyon sokan elhagyták a ház, házukat, otthonukat a régióban. 99, a 90-94-es időszakban kb. 4 millió ezeknek a menekültek, nek a száma először Horvátországban, aztán Bosznia-Hercegovinában, végül pedig Koszovóban. A koszovói konfliktus óta 10 év telt el, 14 év telt el a bosznia-hercegovinai háború vége óta, és 17 év telt el a horvát háború vége óta. Sajnálatos módon még mindig azt mondhatjuk el, hogy félmillió menekült van a régióban ez azt jelenti, hogy az eredeti menekülteknek a nyolcada még mindig menekült. A nemzetközi közösség azt próbálja, közösség érdeklődése folyamatosan csökken, a kérdés iránt mindenképpen minél hamarabb megoldást kell találnunk, és ez a megbékélés egyik legfontosabb eleme is. Éppen ezért az ENSZ menekültügyi főbiztosa augusztusban oda látogatott a régióba, Hossz, Horvátországban, Bosznia-Hercegovinában és Szerbiában kormány megbízottakkal vette fel a kapcsolatot, és arra kérte őket, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy mi hamarabb megoldást találjanak, és a létező akadályokat elmozdítsák. Szerbiában az egyik tehát a szerbiai helyzetre külön odafigyel a fő megbízott, hiszen ez egy nagyon hosszú, hosszan elhúzódó ügy. Már nagyon régóta nem volt új, nem volt népszámlálás Szerbiában, de Szerbiában még mindig elég sok a horvát menekült, illetve Horvátországban is élnek bosnyák, illetve koszovói menekültek, nem igazán tudjuk, hogy hányan vannak. Van még egy dolog, amire nem, sokan, nem sokszor szoktak odafigyelni. A koszovóiak továbbra is elhagyják hazájukat, és az Európai Unióban kérnek általában menedékjogot. Sajnálatos módon a koszovóiak menekült státusz iránti kérelme nő Európában például, tehát az Európai Unióban annyi volt a koszovói, az, első, az év első kilenc hónapjában annyian kértek menekült státusz, mint tavaly egész évben. Koszovóban még mindig több mint százezer olyan ember van, aki elhagyni kényterül, kényszerült otthonát, és még nem tehetett haza. 1956 óta vagyunk ott jelen a régióban, hiszen ö, egyébként ö, 56-ban ö, más volt a helyzet, akkor a menekültek Jugoszláviába menekültek, aztán megváltozott a helyzet. Most a menekültügyi, ki, menekültügyi fejezetet megpróbáljuk végre lezárni. Nagyon örülök annak, annak, hogy ilyen sokan támogatnak minket, például az Európai Uniót is. Nagyon fontos a segítségük. A szomszédomhoz hasonlóan szeretném azt elmondani, hogy a menekültek között vannak nagyon érzékeny csoportok, és azt gondolom, hogy a romák jelentik a legérzékenyebb legsérülékenyebb népességet, hiszen gyakorlatilag mindenhol diszkriminálják őket, nem tartják be a jogaikat. Nagyon sok hontalan személy van közöttük, akiknek semmilyen dokumentumok, tehát igazolmányok nincsen. Vannak olyanok, akik, vannak olyan romák, akik nem is jelentik be, amikor gyermekük születik, Úgyhogy számunkra ez prioritásnak számít, és ehhez finanszírozást, tehát segítséget is kapunk az EU-tól. Az, ennek a projektnek a lényege, hogy minden romát igazolványal, személyigazolványal lássunk el, hiszen mindenképpen e, nyilvántartásba kell venni az összes szemét. Ahogy említette, nincs túl sok időnk, elnök asszony, de még egy dolgot hadd mondjak el, sőt, három olyan dologra utalnék, amelyet mindenképpen prioritásként kell kezelni. Először is a Szerbiában élő horvát menekültek esetét kéne mi hamarabb megoldani. A hatóságokat, a helyi hatóságokat arra kértük ezért, hogy pontos adatokkal, statisztikával számoljanak be, illetve azokról is, akik már visszamentek Horvátországba, mindenkit segítsenek, a, minden olyan horvát kisebbségét, aki vissza kíván menni Horvátországba, Szerbiából, és úgy véljük, hogy ez mindenképpen kapcsolódik ahhoz, hogy amikor még létezett Jugoszláviában, Jugoszlávia, akkor ezeknek a menekül, horvát menekülteknek volt egyfajta lakhatási joga Horvátországban. Arra kértük a hatóságokat, hogy lakhatási segét is adjanak ezen személyeknek több ezer ö, horvát menekült már visszatért Horvátországba, és reméljük, hogy a jövőben is segítik azokat, akik vissza kívánnak menni, illetve az is nagy előrelépés lenne, hogyha nyugdíj, hozzá, ö, hogyha nyugdíj ö, segítséget kap, kapnának. Nagyon fontos az is, hogy visszatérhessenek azok a romák és egyéb kisebbségiek, akik Koszovóból menekültek el. Nos, ez természetesen az kell, hogy biztonságban érezzék magukat, csak így tudnak visszatérni, és hogy hogyha valaki nem ítéli úgy meg a koszovói helyzetet, hogy érdemes vagy biztonságos visszamenni, akkor hogyan lehet segíteni ezen menekülteknek abban, hogy integrálódjanak a helyi közösségbe. Aztán még egy problémánk van, ez, ami leginkább a szerb, illetve a román kisebbségeket illeti, akik menekültek a régióban. Nagyon fontos, vagy rendkívül nehéz a kisebbségi közösségek, csoportok, a, általában a kisebbségek integrálása nagyon nehéz elérni azt, hogy visszatérjenek a, az anyaországba, illetve hát azok a szerbek és romák, akik menekült státuszt kérnek valahol e- Európában, azok általában koszovóiak. Azt szeretnénk, hogyha le tudnánk zárni ezt a probléma fejezetet, ezért megköszönjük természetesen az EU segítségét, de alapvetően az nem az EU, hanem a helyi államok feladata, hogy ezt a rendkívül hosszú szagát lezárják. Köszönöm szépen, Kumin asszony említette, hogy az Európai Bizottság sokat segített, most pedig az Európai Bizottsághoz fordulok, és pedig az Albániával, Bosznia-Hercegovinával, Montenegroval, Szerbiával és Koszovó ügyekkel foglalkozó osztály vezetőjét a bővítési főigazgatásról, Pierre Mirel. Köszönöm, elnök asszony! szeretném hálámat kifejezni ezért a találkozóért, hiszen a albizottságuk és a parlament támogatására nagy szükségünk van. Úgy, ahogy Kómin asszony is említette. Üdvözöljük azt az anyagot is, amelyet a titkárság előkészített. Nagyon jó átfogó anyagról van szó. Az emberi jogok védelme, kisebbségek. Ezek a dolgok a kopenhágai kritériumok részét képzik, ami a menekültekre vonatkozik, a visszafogadásra, ez a stabilizációs folyamat része. A bizottságban éppen ezért nagyon fontosnak tartjuk ezeket a témákat. Nagyon intenzíven figyeljük meg a folyamatot. Legutóbb október közepén jártunk a helyszínen. Pénzügyi támogatást is nyújtunk, és nagyon szorosan együttműködünk az UNHCR-rel és az egyéb embriogi szervezetekkel. Hogyan látjuk a helyzetet röviden? Úgy gondolom, hogy elmondhatom, hogy közös erőfeszítéseink ellenére, tehát az UNHCR-rel és a többiekkel folytatott erőfeszítéseink ellenére, az emberi jogok védelme még mindig aggasztó helyzetben van a Nyugat-Balkánon. Nem azért, mert rossz lenne a jogi szabályzás. A jogi szabályzás jó, az intézményi keret megfelelő. Fejlődik az összes országban. Néhány országban elmondhatjuk, hogy ö, teljesen rendben vannak a jogszabályok, vannak stratégiák a kisebbségek értekében, diszkrimináció ellenes jogszabályokat fogadtak el, vagy fogadnak el párbeszédünk részeként, a vízum liberalizáció is halad, ezek pedig nagyon pozitív témák. Azonban a aggasztó a szakadék, a szöveg és a valóság között, a jog és az alkalmazások között. Számos esetben nincsen igazából politikai akarat. A pénzügyi eszközök meg nem megfelelőek. Természetesen a gazdasági válság is kihat a helyzetre, és elmélyíti a válságot. Hogy rövid legyek, a vita előtt, utána még beszélhetnénk a menekültekről, a megbékélésről. Tehát konkrét esetek között említetném a nők és a gyermekek helyzetét, nagyon gyakran erőszak áldozatai a intolerancia, a homofób viselkedés minta, az erőszak, az emberi jogi aktivisták és az újságírók ellen valószínűleg a média és az NGO-k szerepét ez nagy mértékben behatárolja diszkrimináció van eh, a munkaerőpiacon, az egészségügyben eh, jelen van eh, a nőkereskedelem, és egy kisebbség szenvedi el a legtöbbet, az összes régióban a roma közösség. Ez a helyzet még rosszabb a menekültek esetében, az idősek esetében, akik most már 15 éve menekültként máshol élnek. Néhány jó példáról beszámolhatnék Boszniáról, Hercegovináról, de az eddigi intézkedések nem képesek a meglévő szükségleteket enyhíteni. Néhány megjegyzésem lenne az országokról. Horvátországban a legaggasztóbb az, hogy azok a menekültek kapnak szállást, akik vissza akarnak térni Horvátországba. Horvátországban van egy házépítési program, több ezer esetről ismerünk, ahogy Kumin asszony is említette, amely még mindig függőben van. A csatlakozási tárgyalások során megnyitottuk a 23. fejezetet tehát illetve a fejezetet nem, csak bizonyos mércékről van szó, hogy mit kell elérni, hogy a tárgyalásokat elkezdjük. Itt olyan témákról van szó, mint a nyugdíjjogok. Reméljük, hogy a csatlakozási tárgyalások eredményeként a helyzet javul. Macedóniában úgy véljük, hogy korlátozottabb a, korlátozottabb a dolog, sokkal kevesebb a menekült, de haladást ért el az ország a jogalkotásban. EU normák vannak, azonban még vannak hiányosságok. De ismét megvan a szakadék a jogszabályok és alkalmazásuk között. Bosznia-Hercegovinában támogattuk a megbékélés már több éve támogatjuk, tehát támogattunk lakásépítési programokat is. A legfontosabb véleményem szerint az, hogy Bosznia-Herceg-Óvina kidolgozott egy stratégiát az UNHCR segítségével. 250 millió eurót kaptak a menekültek repatriálása tekintetében. Azonban a stratégiát nem alkalmazzák, mert nem tudják eldönteni, hogy csak is a visszatérőkre lehet szánni a pénzt, vagy a vagy azokat az embereket, akik nem akarnak visszatérni származási helyükre. Tehát nem sikerült még eldönteni. Ez a stratégia, illetve a stratégia hiánya még mindig akadályozza az előrehaladást. Amit uh, Szebek úr Mosztárról mondott, az így van. Hogyan várhatjuk el a megbékélést? Nem csak Mosztárban, de úgy gondolom, hogy a federációban 85 önkormányzat van, ahol két iskola van egy tető alatt. Hiszen a bosnyák és a katolikus közösségből jövő gyermekek soha nem tanulnak együtt, soha nem játszanak együtt, akkor hogyan várhatjuk el, hogy a jövő generációi megértsék egymást? Montenegróban a fő téma ismét a menekültek, a koszovó menekültek témája, ami Montenegróban pozitív, az az, hogy vízum liberalizációs párbeszédben vagyunk. Montenegró pedig eh, újra integrálni akarja a hontalanokat, illetve az előzötteket, megteszi, lehetővé teszi számukra, hogy hozzáférjenek az egészségügyi ellátáshoz. Azt is eh, elvárjuk, hogy Montenegró és Koszovó között létrejöjjenek a normális kapcsolatok. És így legalább eh, a hontalanok egy része visszatérhet. Szerbiában sajnos eh, nem igazán léteznek megbízható számok a menekültekről, de legalább 5000-en élnek még mindig gyűjtőtáborokban, roppant nehéz körülmények között, főleg eh, romák. Nagyon kevesen tértek vissza Koszovóba. A 2008-2009-es számok pedig 850-900 eh, visszatérőről számolnak be, akik Koszovóba mentek. Nyilván azért, mert nincsen bizalom, nincsen munkalehetőség, nincsen lakáslehetőség megkönnyítjük a visszatérést a visszatérni szándékozóknak, finanszírozzuk a lakást, és többet is akarunk tenni, de pillanatnyilag nem tudunk többet tenni. Now, in both Belgrade and Pristina. Tehát a menekültek és a hontalanok érdekében. Nincsen párbeszéd. Párbeszéd nélkül pedig nem működnek a stratégiák. Reméljük, hogy az elkövetkezendő hetekben, hónapokban mi és mások készek és képesek leszünk arra, hogy megkönnyítsük a párbeszédet, és lehetővé tezzük a visszatérést. A menekültek és a hontalanok visszatérésének folyamata lelassult az elmúlt évek alatt. Ez egy olyan folyamat volt, amitől elvártuk volna, hogy megbékélést hozzon, de a, főleg az említett négy ország részére, de szinte megtorpant ez a folyamat. Éppen ezért üdvözöljük Belgrád kezdeményezését, hogy legyen egy miniszteri konferencia jelenlévő kollégáink részvételével. Készek vagyunk segíteni, hogy előkészítsük a konferenciát. Ez egy nagyon fontos előfeltétele a megbékélésnek ami a stabilizációnak is szolgál. Hogyan lehetne a jó szomszédi kapcsolatokat kiépíteni az országok között, úgy, hogy több ezren még mindig menekültáborokban hontalanként élnek. Az egyik legfontosabb az, hogy legyen meg mindenkinek az esélye, hogy eldönthesse, hogy vagy visszamegy, vagy ott marad, ahol van a befogadó országban. Ezeknek az embereknek pedig lehetővé kellene tenni az integrációt. Még egy fontos feltételt említenék. Ez pedig az, hogy igazságszolgáltatás elé kell citálni a háborús bűnösöket. Ezeket a nemzeti bíróságok és a nemzetközi büntetőbíróság is osztja. Három módszert említenék ebben a tekintetben. Először pénzügyileg is támogatni kell a nemzetközi büntetőbíróság és a bűnüldöző szervek, az ügyészségek közötti kapcsolatot, például továbbképzésekkel. Másodszorban a nemzeti bíróságokat kell finan, társfinanszírozni Szerbiában, Montenegróban, Horvátországban. És még mindig több ezer eset van függőben. Ami úgy szintén egy nagyon bonyolult helyzet, az az, hogy az ügyészek számára az, hogy nincsen megállapodás az országok között a kiadatásokról. Számos esetet meg sem lehet nyitni, mert nem lehet kiadni a háborús bűnösöket. Tehát a normális bűnözőket sem, de a háborús bűnösöket sem. Ez pedig ténylegesen behatárolja a bíróságok munkalehetőségeit. Harmadsorban említeném, hogy azokat a helyi NGO-kat próbáljuk segíteni, amelyek az igazságot keresik és tovább akarják adni azt. Úgy gondolom, hogy ez a megbékélés elengedhetetlen eszköze. Támogatjuk a nem kormányzati szerveket Zágrábban, Szarajevóban, Belgrádban, melyek célja az, hogy keressék a történelmet, és elmondják a történelmet. Ilyen folyamat nélkül, amely fájdalmas, nem lesz megbékélés. Ez pedig nyilvánvalóan egy olyan lecke, amit az európai közösség történelméből megtanulhattunk. Az NGO-k új kezdeményezéseket tesznek, és pedig az összes országban szeretnének nyomást gyakorolni a kormányzataikra, hogy kicsit jobban szorgalmazzák a megbékélést, és hogy is mondjam, és hogy az emlékezést is ébren tartsák, hogy tanuljanak a jövő generációi is és hogy ne kövessék el azokat a hibákat, amelyeket elkövettek a múltban. Reméljük, hogy december 1-én egy szeminárium ott is szervezhetünk itt Brüsszelben, amelyek az említett NGO-k szerveztek. Szerintem most sok haladást nem várhatunk, de nem lehetünk önelégedettek. Mindenképpen nyomást kell gyakorolnunk, tovább kell szorgalmaznunk, és az Európai Bizottságot is felszólítjuk az Európai Parlament támogatásával és a jelenlévő szervezetek támogatásával is számolunk, hogy megoldhassuk ezt a roppant bonyolult helyzetet. Köszönöm szépen. Látjuk, hogy a bizottságnál nagyon jó kézben van az az ügy, és most az átmeneti igazságszolgáltatás kérdését vizsgáljuk meg. Bogdan Ivanisevics a következő felszólaló, aki az International Center for Transitional <clears throat> Center képviseli Belgrádban, az átmeneti igazságszolgáltatás nemzetközi központját. Tehát köszönöm szépen, elnök asszony! Az átmeneti igazságszolgáltatás központja New Yorkban van, de én a belgrádi konzulensükként dolgozom nekik. 5 perccel rendelkezésemre, tehát nincsen más lehetőségem, mint hogy nagyon rövidre fogja magamat, de on, egyszerűbbé vált a helyzetem, hiszen Mirel úr különösen előadás a második részében egy sor olyan kérdésről beszélt, amelyről én is akartam beszélni, többek között a kezdeményezésről, és nagyon örülök, hogy hallottam tőle erről, hiszen ez egy nagyon fontos kezdeményezés, és hogyha van időm, akkor esetleg erről majd még szólni fogok a későbbiekben. a Transitional Justice, vagy az átmeneti igazságszolgáltatásról beszélünk, akkor az intézményi reformból, a jóvátételről, az igazságszolgáltatásról, és az igazság kereséséről beszélünk, ide tartozik persze a megbékélés keresése is. Bemutatomban e négy pillérről szeretnék beszélni, és nem akarnék elmélyedni a részletekben, a tekintetben, hogy az egyes országok ez egyes pillérek tekintetében hogy lépnek fel. Az elmúlt 15 évben az átmeneti igazságszolgáltatásról szóló diskurzus főleg a háborús bűnök elleni fellépésre koncentrálódott. Egyrészt az ENSZ-ben, amely felállította volt Jugoszláviában elkövetett emberi jogos elleni sérelmeket üldöző igaz büntető törvényszéket, az ICTIT, és máshol is. Tehát az ICTI, a, trába, a hágai törvényszék fontos szerepet játszott a legmagasabb szintű katonai és állami vezetők elleni eljárásokban, és igyekeztek a múltról szóló torzító jelentéseket tiszta fénybe helyezni. Ugyanakkor nem lehet elvárni a hágai törvényszéktől, hogy az egymással szemben álló etnikai csoportokat kibékítse egymással, pedig erről beszélt Sebek kép, Sebek úr. Ami pedig a háborús bűnösök hazai bíróság elé állítását illeti, nos, ezen évtized kezdetén vette ez kezdetét, ez a tevékenység Szerbiában és Horvátországban. A háborús bűnösöket innentől kezdték nemzeti bíróság elé citálni. Azonban a többségi társadalom elleni keresetek, illetve vádak, többségi társadalom képviselői ellen emelt vádak nem jelentősen, de ezek is nőttek Boszniában, Horvátországban és Szerbiában. Ugyanakkor a háborús bűnök elkövetőinek csak egy kis részét eh, vádolták meg nemzeti bíróság előtt. És az adott országban a többségi társadalom képviselői elleni vádemelések nagyon minimális számban maradtak. Bosznia-Hercegovina egy pozitív kivételt jelent. Ez a tény azzal magyarázható, hogy a háborús, hogy az szarajevói ügyészség háborús bűnök ellen dolgozó főosztálya egy nemzetközi és hibrid intézmény. A, ezen osztály elmúlt három és fél évének intenzív munkája amely egyébként az ügyészség a Bosznia-Hercegovinai legfelsőbb bírósággal dolgozik együtt, ez is egy hibrid intézmény, és itt 30 vádemelésre került sor a régió országaiban az elmúlt 15 évben, tehát a konfliktus vége óta Horvátországban összesen 200 legfelsőbb szinten meghozott, illetve utolsó eljárási szinten hozott ítéletet hoztak. Becsléshez persze, nem lehet a legpontosabb számadatot mm, megmutatni, hiszen nehéz ezeket az adatokat összegyűjteni. De De jelentős előrelépést értünk el az elmúlt időben, de a régióban élő áldozatok érthetően elégedetlenek, hiszen sok ezer háborús bűnt követtek el a 90-es évek elején. Szóljunk az átmeneti igazságszolgáltatás egy másik pilléréről, az intézményi reformokról. Bármely poszt-jugoszláv állam közül az egyetlen reform, amelyet azért hajtottak végre, hogy a háborús bűnözőket eltüntessék a rendőrség és az igazságszolgáltatás kötelékeiből, Bosznia-Hercegovinában történt, először a rendőrség kötelékeiben, majd pedig az igazságszolgáltatás berkeiben 2002 és 2004 között. Az utóbbit, az igazságszolgáltatási fellépést sikeresnek tekinthetjük, hiszen az igazságszolgáltatási posztokban a nem képzett személyek csökkenéséhez vezetett ez, kvázi megtisztuláshoz vezetett. Szerbiában az emberi jogok lábbal tiprása ellen egy törvényt fogadtak el 2004-ben, de mind a mai napig nem került ez a törvény alkalmazásra a szimbolikus és az anyagi kártérítés a volt Jugoszláv Tavköztársaság területén főleg a többségi etnikai csoportokat érintette, és a kisebbségi csoportok, a háborús időszakok rajtavesztői még mindig nem kaptak kellő kielégítést. Voltak éppen tehát az etnikai szolidaritás elvén alapuló jóvátétel, míg a visszaélések ö, ö, okságának megtalálása még mindig nem működik. A kormányok ritkán kérnek elnezést etnikai csoportoktól, szomszéd államoktól, és nem adnak sem anyagi, sem erkölcsi kártérítést mindazért a sérelemért és kárért, melyet az ő kormányuk okozott. Ezen felül ki kell emelni, hogy a katonák bizony elfogultak, és mint egy saját maguk felé húz a kezük. A négy pillér utolsót, utolsóját említem meg, ez pedig az igazság keresése. A volt Jugoszlávia területén létrejövő köztársaságok közül egyikben sem jött létre egy igazi múltat felderítő bizottság. Az egyedüli ilyen bizottság a 2001-ben került felállításra az akkori Jugoszláv eh, Szövetségi Köztársaságban eh, Igazság és Megbékélés Bizottság névvel, de egy évvel létrejötte után már fel is oszlatták, anélkül, hogy átfogó jelentést fogalmazódott volna meg. Az ilyen igazságot feltáró bizottságok hiányában bizony néha az IKTI, illetve tehát a hágai törvényszék, a helyi törvénybíróságok, tudósok, történészek, független újságírók járulnak hozzá az igazság kereséséhez. A, a Research and Documentation Center Szarajevóban, illetve egy belgrádi központ játszik nagyon fontos szerepet. Ők például az igyekszenek összegyűjteni minden a háború, a polgárháború idején meghalt, megölt ember nevét. A volt Jugoszláviában tehát a nagy kihívás abban rejlik, hogy megállapítsuk a tényeket. Olyan tényeket, amelyeket a közvélemény is elfogad, és nem húny szemet fölöttük. A átmeneti igazságszolgáltatás általam említett elemei, a háborús bűnök ellen való fellépés, vagy az igazság keresése nagyon-nagyon kis támogatást élvez a többségi társadalmakban és az etnikai csoportok között. Ez tehát az a kontextus, amelyben az eredeti igazságot kereső bizottság fölállt, sok évvel ezelőtt, mint említettem, és ez az a közeg, amelyben a nem kormányzati szervezetek, a civil szervezetek dolgoznak. A civil szervezetek koalíciója jött létre, mint egy 230 szervezet működik együtt, napi alapon szervezik meg a találkozóikat, konzultálnak, azzal a célral, hogy meghatározzák, hogy, hogy megállapítsák, hogy van-e igazi igény a társadalmakban arra, hogy felálljon egy igazi és hivatalos igazságot kereső bizottság vagy truth commission. A régióban 2010 végére a régió lakóinak aláírásával megtámogatott kérvény alapján állítólag feláll egy ilyen bizottság. Sajnos nem tudok most erről beszélni, tehát a 2011 végére felálló, 10 végére felálló bizottságról, de ez egy ön ügy, egy olyan mozgalom, amely mindenkinek a támogatását megérdemelné, és mi pedig igyekszünk nekik szakértelmet nyújtani. Ennyit tudtam mondani, köszönöm szépen, köszönöm szépen, ezek a kezdeményezések mindenképpen támogatandóak. És úgy gondolom, hogy itt az ideje éppen ma, amikor a berlini fal hullásának 20 éves évfordulóját ünnepeljük, abszolút aktuális ez a kérdés, hiszen Németország két, mondjuk úgy, hát autoritárius le, rezsim múltjával, saját múltjával nézett szembe. Az Amnesty International képviselői kapnak szót, Tudom, hogy nagyon nehéz megosztani felszólalási időt, de remélem, hogy megosztották az időt, hiszen fenn szeretnék tartani az időt még a képviselők számára is. Sean Johnsonnak hívnak, én a Balkán térségének egyik felén dolgozom, kollégám a másik felén. Megosztjuk az időt. Próbálok egy picit jobban koncentrálni a kérdésekre, és ezért három kérdésre koncentrálok, amelyekben önök, parlamenti képviselők, és reméljük az Amnesty International mégiscsak változtathat a helyzeten. Az emberi jogok voltak éppen azt is jelentik, hogy felismerjük az emberek jogait, és segítsünk abban, hogy az, a jogok valósággá váljanak, és ne csak a jog hiányáról beszéljünk. Az Amnesty International um, igazán hozzá akar járulni helyzet megválaszolása, megváltoztatásához, és azt reméljük, hogy önök is csatlakoznak hozzánk ahhoz, hogy megváltoztassuk a helyzetet. Hallhattunk a különböző felszólalóktól, hogy milyen sok helyen sérülnek még az emberi jogok. Az első terület, amelyről beszélni szeretnék, tehát az emberek eltüntetés, az emberrablások kérdése. Az Európai Emberi Jogi Bíróság arról beszélt, hogy az bíróságok még mindig nem tudnak információt adni arról, hogy hova tűntek az emberek, a rokonok, akiket keresnek, és pedig az emberi jogi nyilatkozat harmadik cikkeibe ütközik. Szerbiában, Koszovóban, Macedóniában, Montenegróban, Horvátországban és Boszniában azonban hogyha összeadjuk a számokat, akkor legalább azt kell, hogy mondjuk, hogy 50-60 ezer emberről még nem tudják, hogy hol van. Rokonaik, szeretteik nem tudnak róluk semmit. Az Amnesty International egy jelentést készített el, és a szakbizottság minden kép tagjának elhoztuk ezt a jelentést. Burying the Past, ez a jelentés címa a múlt eltemetése nem csak Szerbiában és Koszovóban, hanem az egész Balkánon a hatóságok ezt teszik megítélésünk szerint. Nem teszik lehetővé, hogy az emberek megtudják, hogy milyen sors érte szeretteiket, rokonaikat, és ilyen módon az igazság nem érvényesül. A kártérítésre való erőfeszítést először Montenegróban múlt év végén vettük észre, amikor egy polgári peres eljárás után a montenegrói kormány úgy döntött, hogy kártérítést ad azoknak, akiket, hát idézőjelesen, deportáltak a Republika Szerbszkába, Szerb köztársaságba, Bosznia-Hercegovinán belüli Szerb köztársaságban. Nos, ebben a jelentésben az Amnesty International mi tehát egy sor ajánlást teszünk, amely nem csak Koszovóra, és, hanem az egész térségre is vonatkozik. A koszovói és a szerbiai háborús törvényszékek, háborús bűnöskel foglalkozó törvényszékeket is meg tanácsokat adunk, és az EULEX missziót is szeretnénk, hogyha mindenki támogatná, hiszen az elmúlt tíz évben először tapasztaljuk meg, hogy elmozdulás történt a emberek eltüntetésének jogellenes cselekményei ellen. Az EULEX tehát nem hagyja, hogy a padláson, hogy az elfeledett múltban maradjanak az ügyek, hanem igenis nyomozásokat indított. Az EULEX misszió tehát mindent megtesz azért, hogy az emberek megkapják elveszett szeretteik, rokonaik, után valami fajta egyrészt információt kapjanak, másrészt pedig kártérítést kapjanak. Még egy kérdés van, amelyet fel szeretnék venni. Az emberek, akik a régióban a azt akarják, hogy szűnjön meg a háborús bűnök büntetlensége a régióban. Ezek az emberek veszélyben vannak, megtámadják őket. Például Szerbiából van a beszámolónkban, hogy egy civil Natosa Kendicsonő Bizorka és Biliana egy emberi jogi szervezet három tagját egy gonoszkodó cikk támadta meg egy nagy újságban. Azzal vádolták meg őket, hogy az Európai Uniós tagságot akarják aláaknázni, és hogy akadályozzák a megbékélés ügyét. Az Európai Unió néhány évvel ezelőtt kidolgozta az EU iránymutatásait az emberi jogi eh, aktivisták számára. Ez az Európai Unió eh, képviseleteit szólítja meg Szerbiában, Koszovóban, Montenegróban, a bocsánat, Koszovóban nincs, Boszniában. Talán alájárásokat a számukra, hogy hogyan védhetik meg az emberi jogi aktivistákat, hogyha tehát valakiknek az irodáit megtámadják ismeretlen támadók, vagy pedig eh, amikor eh, bírósági fellépéssel veszek, fenyegetik meg őket, akkor ne csak egy-két nagykövetség szólaljon föl az emberi jogi aktivisták elleni támadások elítélésében, mint például szeptember 20-án Belgrádban, hanem mind a 27 tagállam nagykövetsége szólamoljon föl és támogassa az EU emberi jogi aktivisták védelméről szóló irányelvek szellemében ezeket az aktivistákat. Nagyon fontos ez a közös fellépés. Végezetül, és örülök, hogy az ENSZ menekültügyi főbiztosságától jövő és az Európai Uniótól szóló kollégák ö, szóltak erről a kérdésről. Tehát végezetül ki szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak az ajánlásokat akarjuk betartani, melyet az ENSZ menekültügyi főbiztossága hoz, hanem a Koszovóval meghozott bilaterális megállapodások alapján kérjük a tagállamokat, hogy a kisebbségi közösségbe tartozó emberek kiutasítását ne támogassák. Az emne, főleg romákról van szó, de nem csak róluk. Az Amnesty International biztosítani akarja, hogy a romák visszatérhessenek Koszovóba. Figyelembe véve, hogy mi történt Macedóniában, ahol úgy, tört, úgy tűnik, hogy a kormány egy integrációs csomagot nyit meg. Montenegróban pedig bár állampolgárságot nem, de lakó, lakossági jogot, lakhatási jogot kínálnak a Koszovóban jövöket, jövöknek, de a legtöbb Koszovóban menekült roma EU tagállamokban él, és kérjük a tagállamokat, hogy vizsgálják meg az ő helyzetüket, és segítsék a koszovói hatóságokat, hogy megerősítsék a béli integratív erőfeszítéseiket, amelyek lehetővé teszik, hogy visszatérjenek a romák. Máskülönben a romák megint itt lesznek az európai tagállamokban, vagy pedig Szerbiába mennek is, hogyha 99-2000 környékén nem menekültek Szerbiába, akkor most sem valószínűleg, hogy nagyon jól érzik majd ott magukat. Tehát ez egy olyan kérdés, ahol az Európai Parlament úgy hiszem, hogy jelentősen megváltoztathatja a helyzetet. Köszönöm, Jones asszony. Említette az emberi jogi aktivistákra vonatkozó iránymutatást. Azt hiszem, arról nincs itt igazán jó elképzelésünk, hogy ezt az iránymutatást a különböző deleg, EU-s delegációk hogyan valósítják meg. Nem halljuk a hozzászóló kommentárját. Hogyha a good governance-t tudjuk ellenőrizni a külső delegációkban, az, az nagyon jó. E, ezzel kapcsolatban tudjuk azt, hogy néhány irányelmet nem minden esetben valósítanak meg, illetve gyakorlatban nem láthatjuk viszont, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy erről beszél. Néhány képviselő kérdést kíván feltenni, szót kértek. Most de Kaiser asszonynak adnám meg a szót, utána a Brody úr, és önnek csak akkor tudom megadni, hogyha lesz időnk. Elnézést kérek, de Kaiser asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sajnálatos, hogy az Amnesty International másik képviselőjének a beszámolóját nem hallhatjuk most, de remélem, hogy később erre még lesz alkalom. Meghallgattuk a hozzászólókat, a vendégeket, és egy eléggé paradox helyzettel szembesülünk. Egyrészt nagyon bonyolult ez a helyzet, ugyanakkor hát elég, elég sötét az emberi jogi helyzet. Szebek úr elmondta, hogy nem újraépítjük a demokráciát, hanem most építjük azt ki. Hiszen ezekben az országokban nem volt jellemző a demokrácia az eddigiekben. Ezt megfontolom. Bizonyára tudják, hogy sok Európai Uniós polgár nem szeretné, hogyha tovább bővítenénk az Európai Uniót. lehet, hogy nem a legmagasabb szinten ez a, lehet, hogy nem ez a legmagasabb szint álláspontja, de a nyugati Balkán területe földrajzi szempontból olyan terület, amivel kapcsolatban e, egyértelmű mindenki számára, hogy a bővítésnek odáig is ki kell terjednie. Hogyha 800 évben kerül az, hogy az embernek szép zöld legyen a, a füve, a gyepe, akkor össze kell szednünk magunkat, hogy megfelelő demokráciát építsünk ki a Nyugat-Balkánon, hiszen az nagyon sajnálatos, hogyha nem sikerül, sikerül ezeket az országokat, ezeket az államokat az Európai Unió körében üdvözölni. Megköszönöm a bizottság képviselőjének, hogy ilyen világosan elmondta, hogy eddig mit tett a bizottság. Nos, Koszovó azt gondolom, hogy példa is lehet, hiszen ez egy nagyon kicsi terület, rendkívül szegény térségről van szó, de az Európai Unió nagyon sokat fektetett be ebbe a területbe, gyakorlatilag a semmiből művi úton építettük fel az egész országot. Az EU Lex finanszírozása megoldott én nem nemrégiben ott jártam ezen a területen, amilyen az átmeneti igazságszolgáltatást illeti, illetve az EULEX dokumentációs igényét a háborús bűncselekményekkel kapcsolatban. Nem tudom, hogy mit a helyzet, pontosan tört, milyen előrelépés történt, nem tudom, hogy ki ez ügyben az illetékes. A kérdésem tehát az, hogy a koszovói finanszírozás ilyen szempontból hatékony volt-e, volt-e értelme az erre költött euróknak? Az emberi erőforrásokra gondolok, a pénzügyi eszközökre. Van -e értelme ennek? Kihasználják ezt? Elnök, köszönöm szépen. Most Pródi úr következik. Tessék, Pródi úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Szebek úrnak, Ivanisevics úrnak is. Megköszönöm a beszámolójukat. El kell mondjam, hogy nagyon realista beszámolókat hallottunk. Fel, felmerül a kérdés, hogy a volt Jugoszlávia egész esetében egyáltalán lehetséges-e a megbékélés, hiszen ezt kéne valójában tennünk. Felaprózódott a volt Jugoszlávia, és ezért gyakorlatilag lehetetlen az igazságot felderíteni. Volt Jugoszlávia, ma rendkívül felaprózódott képet mutat. A bővítési folyamatban is azt gondolom, hogy helyre kell tenni a volt Jugoszlávia részleteit, ki kell egészíteni ezt a képet a lehető legnagyobb mértékben, tehát amennyire csak lehetséges. Olyan törvényeket kell alkotni ezekben az országokban, amelyek a lehető legközelebb állnak a mi normáinkhoz, illetve mindenképpen azt kell megpróbálni elérni, hogy a bővítés egybeesen az igazi megbékéléssel, hiszen a két dolog azt gondolom, hogy egymással párhuzamosan létezhet csak. És mindenképpen meg kell oldani azt, hogy újra kialakuljon az egység, illetve meg kell szüntetni az erőszakot. Azt szeretnénk, hogyha az igazi megbékélés és az igazság kutatás valósulna meg. Aztán ami a nemzetközi büntető törvényszék munkáját illeti, amely volt Jugoszlávia ügyeivel foglalkozik, itt is a személyes felelősséget kell megállapítani, és e- ezzel foglalkozott leginkább a törvényszék, azzal kevésbé foglalkozott, hogy miként is alakult a megbékélés folyamata. Pedig ez itt a lényeg. Tehát azt gondolom, hogy a bővítésnek azt tenne jót, hogyha lehető ö, legnagyobb mértékben helyreállítsuk a volt Jugoszlávia képét, így lehetséges csak a megbékélés. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Pro. Köszönöm szépen, Pródi úr. Ketten szólalnak még fel, Szemke alelnök úr és Giánakó asszony. Szemke úr. Pani przewodnicząca, e, chciałbym tak... Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg szeretném köszönni önnek, és meg szeretném köszönni azoknak, akik ezt a találkozót összehívták, hiszen nagyon-nagyon fontos, hasznos információkat hallottunk, és jól fel tudjuk mérni a jelen helyzetet. Tudjuk, hogy nincs itt az ideje az elmélyült vitának, azaz, hogy erre nincs idő most, de egy-két észrevétellel szeretnék élni, és egy-két kérdést szeretnék tenni. De a Dekeizer asszony által és a Pródi úr által feltett kérdésekhez kapcsolódnék. Úgy hiszem, hogy az Európai Parlament képviselői egy dilemmával állnak szemben. Hiszen egyrészt támogatjuk a bővítést, de másrészt tudjuk azt, de tudjuk azt, hogy az emberi jogok támogatása nagyon bonyolultá teszi a helyzetet. És vannak más országok, mint Írország, mint Izland, ahol nincsenek ilyen problémák. Horvátország egy nagyon komoly jelölt, összevetve Izlanddal, ugyanakkor itt sor emberi jogi aggályt is felvet az ő tagsága. Kérdésem tehát, hogy hogyan látják Horvátország helyzetét? Hogyan ítélik meg a horvát helyzetet? A menekültek, illetve az előzöttek hazatérése tekintetében is problémák merültek fel Horvátországban. Nem jelent ez problémát, kérdezem. Köszönöm, Gianakó asszony kapszót, parancsoljon. Köszönöm. Azt is köszönöm, hogy eljöttek hozzánk vendégeink erre a meghallgatásra. Ez a meghallgatás nagyon realisztikus. Tény az, hogy az Európai Unió bővítése nem vesz feltétlenül figyelembe realitásokat. És néha bele se gondolok abba, hogy hogyan lehet megváltoztatni a helyzetet. Éppen ellenkezőleg nagyon nehéz ez a dolog. Nagyon nehéz az emberi jogok helyzete, ott van a bűnözés, az emberkereskedelem, az erőszak, és természetesen a háborús tapasztalatok. Mindezek olyan helyzetet eredményeztek, hogy ezek az országok még nem készültek fel arra, hogy csatlakozzanak az EU-hoz. És természetesen el kell gondolkoznunk azon, hogy hogyan tudunk segíteni ezeken az országokon, és pedig hatékonyan. Természetesen születtek törvények, azonban ezeket a törvényeket nem alkalmazzák. És nyilvánvaló az, hogy a lakosságban még nem gyökereztek meg ezek a törvények. Éppen ezért fel kell tennünk magunknak a kérdés, hogy mit tehetünk ezen a területen. Rengeteg pénzt kaptak ezek az országok, azonban élek a gyanúperrel, hogy ezeknek a támogatásoknak nem volt sok haszna. Ezekre a dolgokra pedig a jövőben is gondolnunk kell. Ezzel a témával foglalkoznunk kell. És szerintem tovább haladhatnánk, hogyha konkrétan megvizsgáljuk, hogy hogy segíthetnénk az embereknek. Természetesen a mi a bizottságunknak az emberi jogokat kell előtérbe helyezni, a kopenhágai kritériumokat. A emberi jogok tekintetében olyan feltételeket kell szabni, amelyeket teljesíteni kell. Köszönöm, Janako asszony. A következő javaslatom lenne, Marzsinszki úr is megkapja a szót az Amnesty International-től, utána pedig Mirel igazgató úrtól szeretnénk meghallgatni véleményét, és természetesen Kukan úr is megkapja a delegáció vezetőjeként a szót. Nem felejtem el, hogy a vietnámi buddhisták is itt ülnek, tehát néhány percet nekik is szeretnénk adni. Tehát két percet szeretnénk adni nekik. Marzsinszki úr, nagyon szépen köszönöm. Én egy elfelejtett dologról szerettem volna beszélni. Az elmúlt 14 évben elfeledték ezt a dolgot. A nők és pedig a háború alatt megerőszakolt nők helyzetéről szeretnék beszélni, akiket Bosznia-Hercegovinában értek az atrocitások. A helyzet nagyon drámai, és a másolat itt van a kezemben, a másolat egy tanulmányról. Erről a dologról mindenképpen szólni kell. Két dolog aggaszt minket a megerőszakolt nők esetében. Az egyik az, hogy nem juthatnak eh, igazságszolgáltatáshoz. A második, hogy a hatóságok képtelenek az ilyen eh, bűnökből eredő károk kárpótlására. Ismert volt ez az ügy, mindenki beszélt arról, hogy mi történik ott. Különféle becslések eh, szerint 20-50 ezer megerőszakolt nőről lehet szó. És hogyha a hágai bíróságról beszélünk, akkor igazából nagyon kevés esetet tudtak megvizsgálni. 8 esetet, 12 esetet vizsgál a bosznia hercegovinai bíróság. Tehát összesen 40 eset van bíróság előtt. Ha belegondolunk, hogy 20-50 ezer nőt erőszakoltak meg, akkor megállapíthatjuk, hogy ezzel a problémával nem foglalkozik sem a nemzetközi közösség, sem a bosznia-hercegovinai igazságszolgáltatás. A bűnözők még mindig szabadlábon vannak Bosznia-Hercegovinában, gyakran magas pozícióban vannak. Ezt a előadásunk, illetve a jelentésünk is kidomborítja. Nagyon sokan vidéken laknak, szegény körülmények között, nem kapnak pszichológiai támogatást, a pszichológiai szükségleteikre nem figyelnek, traumatizáltak, és senki sem törődik velük, képtelenek újjáépíteni otthonukat. Tehát rengeteg teendő van még, hogy ezekkel a dolgokkal foglalkozunk. Itt a visszatelepülésekről beszélünk, megbékélésről beszélünk, így nem lehetséges, amíg a bűnözők szabadlábon vannak, és ugyanazokban a közösségekben laknak, mint a háború előtt. A háborús bűnök esetében, hogy Ivanics úr is mondta előadásában, a boszniai ügyészség megpróbál lépést tartani az ügyekkel és a megerőszakolásokkal is. Nemzetközi ügyészek, nemzetközi bírák is vannak, akik foglalkoznak az esetekkel. De a helyzet pillanatnyilag az, hogy a nemzetközi ügyészek, bírák mandatuma jövő hónapban lejár. És nincsen már további stratégia, hogy mit lehet tenni. Mit lehet tenni? Amit tehetünk, az az, hogy nyomást gyakorlunk a bosznia-hercegovinai hatóságokra. Ez alapvető fontosságú dolog. Hiszen igazság nélkül igazság szolgáltatás nélkül nem lesz megbékélés. Nagyon kevés időnk van. Én ragaszkodnék ahhoz, hogy a bosznia-hercegovinai hatóságok állítsanak össze egy stratégiát, hogy mit tennek a nők, mit tennének a nők érdekében, tehát eh, akár lakásépítés, eh, pszichológiai szolgálat, egészségügyi szolgálat, valamilyen stratégiát be kell mutatniuk. Köszönöm. Köszönöm, ez nagyon értékes volt, és most pedig eh, megkérem Mirel urat, hogy röviden szóljon hozzá a megjegyzésekhez hiszen eh, lehet, hogy mondani valója van a megerőszakolt nők témájához is. Thank you, uh, thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem sorrendben, de próbálok válaszolni. Először is Gyannakó asszony kérdésére válaszolik. Nagyon komoly finanszírozást nyújtottunk, és eh, ő arra kérdezett rá, hogy eh, mi az eredmény. Valóban, nagyon komoly finanszírozást nyújtottunk, mi erre minden szükség megvolt, a különböző törvényszékeket és egyéb kérdéseket is támogattunk, de az igény hatalmas, tehát még mindig nagyon sok ö, ügy függőben van, tehát még mindig nem tárgyalta ezeket a, szak, a szarajevói bíróság, úgyhogy mindenképpen egyéb további finanszírozásra van szükség, további ügyészekre, bírókra, stb. stb. Úgyhogy szerintem egyrészt jó célra használták fel azt, amit rendelkezésre bocsátottunk, másrészt pedig még további finanszírozásra van szükség. De a legfontosabb dolog, a kulcs szó azt hiszem a politikai akarat a térség országaiban, hogy felgyorsítsák ezt a folyamat, hogy jobban odafigyeljenek az igazságszolgáltatásra, komolyabb forrásokat szenteljenek ennek, hogy terítékre kerüljön az emberrablások, az erőszakos elhurcolások kérdése. Aztán Pródi úr kérdése. Hogyha hogyha a háborúnak az volt a hatása, hogy függetlenné váljanak ezek az országok, akkor azt gondolom, hogy nem várható az el, hogy a volt Jugoszláviát újra lehet, hogy félretettem, amit említett, de nagyon fontos lenne, hogy minden ország komolyabban vegye a bírósági igazságszolgáltatási reformot, illetve a menekültek kérdését, hogy visszatérhessenek a menekültek lakhelyükre, illetve az előbb említett kérdés, a háborúban megerőszakolt nők kérdése is nagyon fontos lenne. Az a gond itt, hogy nincsen igazi regionális együttműködés. Nagyon szép konferenciákat rendeznek, szép szavakat hallunk mindenről, de az egyedüli együttműködés ezen a téren az, hogy a különböző kormányok a régióban az IPA program keretében finanszírozást kérnek, hogy különböző projekteket valósítsanak meg de fontos, valós együttműködés ezen a téren nem történt. Zemke asszony tett fel egy kérdést Horvátországgal kapcsolatban. Sajnos nincs sok időnk, de hadd mondjam el azt, hogy haladás, előrelépés történt Horvátországban lakhatási programmal, a nyugdíj jogosultság kérdésével. Hát ismételten megnyitottuk a tárgyalásokat és azt gondolom, hogy az ENSZ menekültügyi biztosi hivatala is egyetért abban, hogy reméljük, hogy a szarajevói folyamatot sikeresen le tudjuk zárni. A bizottság részéről mindenképpen megvan a hajlandóság, és remélem más donorok is lesznek, hogy finanszírozni tudjuk ezt a kérdést. Dökegyzer asszony kérdése több kérdés is föltett az EULEX misszióval kapcsolatban, Koszovóban. Az EULEX azt gondolom, hogy valójában idén, februárban, márciusban lett igazán oper, ö, operatív, működőképes, úgyhogy csak gyakorlatilag fél éves munkáról beszélhetünk. A háborús bűnökkel kapcsolatban ítéletek születnek, Úgyhogy mindenképpen működik az igazságszolgáltatás. Aztán, ami az igazságszolgáltatást érinti, hogyha kineveznek egy bírót vagy egy ügyészt, az nem azt jelenti, hogy holnapra megszületik az ítélet, nem, ezek régi, bonyolult esetek, nagyon nehéz ezeket felgondolítani és meggyőződősünk, hogy a nehézségek ellenére ennek a missziónak meg lesz a maga helye, szerepe. Ahogy Jones asszony is említette, ami az eltűnteket illeti, nagyon sokáig semmilyen erőrelépés nem történt, semmilyen eredmény nem történt, de azt hiszem elmondhatjuk, hogy most változások történtek. Belgrádban például információkat tettek közzé ezzel kapcsolatban, és az eltűnt személyek tetemét is lehet már kutatni. Ugye van egyfajta negatív közvélemény a Balkán területén, hiszen még mindig vannak kétoldalú konfliktusok, a szervezett bűnözés is komoly gondot jelent és az október 14-i stratégiai dokumentumban pontosan ezt fektetjük le. Ezért is fontos az, hogy mindegyik ország a Nyugat-Balkánon betartsa az emberi jogokat, hiszen nagyon komoly változásra van szükség. Elnök, a meghallgatás végén röviden megadnám a szót Kukán úrnak. Igen, köszönöm mindenek előtt szeretném megköszönni vendégeinknek, hogy eljöttek, és hogy elértek minket információikkal. Szebek úr hozzájárulása nagyon jó volt, hiszen humoros volt, brilliáns, elokvens. És Dél-Kelet-Európa helyzetéről elmondanám, hogy a Nyugat-Balkán egy olyan térség, amely reális, reális emberekkel, reális élettel, és megérdemlik segítségünket, megérdemlik együttműködésünket, bármennyire mások, bármennyire más, hogy jár az agyuk, együtt kell működnünk velük, és remélem, hogy nem tart 800 évig az, hogy elvigyük a demokráciát a Nyugat-Balkánra is. Mire úr szerintem nagyon fontos volt, amit hallottam. Nagyon lényeges hozzászólást hallottunk, és szeretném azt is megerősz, megerősíteni, hogy az Európai Parlament is érdekelt az együttműködésben. Az Európai Parlament éppen egy állásfoglalást készít a bővítési stratégiáról, a bizottság bővítési stratégiájáról, az összes komoly vitáról szó van, és az Európai Parlament nem sokára elfogadja ezt az állásfoglalást. Tehát nagyon szépen köszönöm, nagyon szigorú az elnök. A vita megmutatta, hogy mennyire érdeklődőek az albizottság tagjai, De Kaiser asszony, Janako asszony állandóan nagyon komoly kérdéseket tesznek fel. Tehát ezt folytatnunk kell. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kiváló záró megjegyzéseket hallottunk. A témával fogunk még foglalkozni. Szeretném köszön, megköszönni az érdekes javaslatokat. Most pedig közelességem és jogom, hogy bejelentsem, hogy a tolmácsolás befejeződik, és most szeretném átadni a szót Natasa nővérnek és Robert testvérnek. Plüm faluból jönnek Franciaországból, ha jól értem. És a Batha kolostort is képviselik Közép-Vietnámban. Szeretném megkérni, hogy írják le